Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Elkezdjük az ülést. Anyanyelven szeretnék beszélni a továbbiakban. Jó napot kívánok mindenkinek. 17 nyelven folyik tolmácsolás. Kollega viszont olyan sok nincs, már csak azért is, mert a Schumann napot ünnepeljük ma, és csak egy, egy szűkített ülésterv programunk van. Mindenkit üdvözlök, a kerek teremben, ahol mindenki mindenkit lát, ez az előnye a kerekasztalnak. Az elnökség tagjai elég jól jelen vannak, három alelnökünk van itt, a frankció vezetők is lassan befutnak, meg tagok üdvözlőjük Önöket a mai ülésünkön, ahol egy sor szakértő két panelre bontva tart előadást majd. Az első panel tárgya Madeira, a másodiké Gibraltar és a Channel Islands, a szigetek, és az adó ügyekben való együttműködés az európai joghatóságokkal címet viseli a mai megbeszélésünk. Mint mindig, most is kiosztottuk a dokumentumokat, egyes válaszok meglehetősen később mutattak be, például Madeiráról csak ma, úgyhogy ezt nem tudtuk elolvasni ezeket egyenlőre. Ezért lesz fontos, hogy a jelenlevő államtitkár, illetve regionális miniszter, aki a pénz Rui González úr itt van, és a Madeira sajátos kérdéséről számot tud adni, mert Portugália része ugye az ország része ez a terület. A második panelben pedig egy sor szakértőt fogunk meghallgatni, James Tipping, Gibraltári pénzügyi igazgató, aztán Richard Walker, aki a, a Jersey szigetek pénzügyi bűncselekményeket kinyug, kivizsgáló bizottságának ennek, és Colin Powell, aki Jersey miniszter főtanácsadójaként működik a e kérdések tárgyalásában. Üdvözöljük Önöket! Mint mindig, most is interneten közvetítjük az ülés. És európai körüli területeket is meg akartunk hívni az megbeszélésre, ám ez végül is nem sikerült. Annálban örülök annak viszont, hogy itt vannak vendégeink, és az első panel Madeira témájában el tudjuk kezdeni. Anna Gomes alsó alelnökünk különös hangsúlyt fektetett arra, hogy Madeiráról eszmét cserélhessünk, tájékozódhassunk, és üdvözöljük portugáliai kollégáinkat, akik teljes számban itt vannak. Bevezetés gyanánt Rui González regionális miniszternek adom meg a szót. Megállapodtunk arról, hogy 7 perces bevezetőt tart. Óra ugye nincsen nálunk, úgyhogy nem tudjuk ellenőrizni, hogy, hogy halad ennek a betartásával. Ám ezt követően nem a szokás szerint öt, hanem csak négy perces kérdés-válasz szakaszokra bontjuk a, az ülést, hogy ma délre a második panelt is le tudjuk zárni. Miniszter úr, öné a szó, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném üdvözölni mindannyiukat valóban Madeirát képviselem, ami a távoli, legtávolabbi régiók közé tartozik, megfelelő földrajzi nehézségekkel, strukturális nehézségekkel. Egy szigetről van szó, egy távoli szigetről, ahol a fő gazdasági, legfontosabb gazdasági szektor az idegenforgalom. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 200 49-es cikke alapján különleges elbánásban részesül Madeira szigete. Az EU-MS alapján, vonatkozó cikkei alapján Madeira és a többi távoli régió különleges adóintézkedéseket hozhatnak, amelyek segítségével ö, stimulálhatják a sziget gazdaságát. Ezért van Madeirán nemzetközi eh, üzleti eh, élet egyáltalán jelen. Nyilván komoly előfeltételei vannak annak, hogy eh, valakinek megérje Madeirán vállalkozást nyitni. Sajátos adó szabályokat fogadtunk el Eredetileg egy eszköze volt ez a sziget gazdasága fejlesztésének, hiszen nyilván strukturális nehézségeken kell felül emelkednünk. Az Európai Unió 87-ben fogadta az első ilyen szabályát. 30 éve üzemel ez a üzleti zóna. Ennek a, ezeknek az adó, sajátos adószabályoknak a negyedik eh, meghosszabbított köre fut most. Természetesen a portugál parlament is beleszólhat abba, hogy az adó szabályok hogy alakulnak Madeirán, nem teljesen önállóan határozza ezt meg Madeira. Van tehát egy ipari adómentes övezet. Ez főként 2011 óta különösen fontos a sziget számára, hiszen 2011 óta a pénzügyi vagy biztosító cégek számára külön szabályok nincsenek. 2000 és 2011 között működött csak ez a sajátos adó szabályok értelmében sem kaphatnak már a pénzügyi cégek ilyen különleges elbánást. 6000 cégből 1500 maradt, mert 2011-ben rengeteg bank Ausztriában, Luxemburgba vagy Hollandiában távozott, mert valahirán már nem érte meg nekik annyira üzletelni. Nagyon sok bank makóra Luxemburgba vagy Miami-be utalta, át, tetett a üzleti tevékenységét, tehát óriási változások következtek be. Ekkor ért véget a pénzügyi ágazat cégei számára a sajátos kedvező pénzügyi elbírálás szabályai. 2011-ben tehát egy teljesen új időszámítás kezdődött. Az Európai Unió és a DG kom új szabályai értelmében teljesen átlátható módon működik Madeira, ezért sem adóparadicsomnak, sem nem minősülhet, sőt nem minősült. Pontosan ugyanolyan szabályoknak kell megfelelniük az itt működő cégeknek, mint bármely más portugál eh, cégnek. Egy nagy különbség van, ez a következő. Az adómentes övezeten kívüli eh, cégek sokkal szigorúbb szabályoknak kell, hogy megfeleljenek. A nemzeti adóhatóságok végzik az ellenőrzéseket, és Madeira mindig együttműködött a nemzetközi szervekkel, az adatcsere és a felügyelet terén nagyon alapos ellenőrzést folytatunk annak érdekében, hogy e, e, elét vegyük a visszaéléseknek. Tax rulings, tehát ilyen előzetes adó megállapodások a nemzeti jogszabályok alapján nem megengedettek, ezért ilyen gyakorlatot Madeiren nem folytatunk. Van egy másik fontos szempont is, ez pedig a következő. Portugália nemzeti parlamentje elfogadott eh, egy olyan adóelkerüléssel és eh, adócsalással eh, szembeni törvényt, amely nagyon szigorúan szabályozza a cégek adózási, illetve tőke szabályait. Ez igaz a madeirai adómentes vagy vámentes vámmentes övezetben működő cégekre is. 2007-ben például egy új szabályt fogadtak el a különböző pénzügyi eszközökre. A különböző bank, a bankszemlákkal, a Madeiren bankszemlákkal rendelkezőkre is elfogadtak új szigorú szabályokat, illetve számos olyan új adózási jogszabályt fogadtunk el, amelyek alapján azt hiszem elmondhatjuk, hogy a tényleges tulajdonosok beazonosítása lehetséges, meg tudjuk mondani, hogy a madeirai szabadövezetben ki egy cég tulajdonosa. A médiában persze megpróbáltak felfújni több esetet is, de hát azért láthattak napvilágot ez egyáltalán ezek az ügyek, mert Madeira nagyon átlátható módon működik. Ezek az ügyek, amelyeket találkozhattak a médiában, pont azért kerülhettek nyilvánosságra, mert minden szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsájtottak a madeirai szervek. Tehát zárásképpen annyit szeretnék még elmondani, hogy Madeirának az a saját jó felfogott érdeke, hogy ezt az információt valóban nyilvánosságra hozzuk, hogy semmiféle gyanú árnyéka ne merüljön fel, és hogy ez a madeirai üzleti központ és övezet valóban zöggenő mentesen működhessen. Madeirán nagyon, Madeirát nagyon szigorúan ellenőrzi az Európai Bizottság, és a madeirai szabadővezetben pontosan ezért szívesen alapítanak cégeket, egész egyszerűen, mert átlátható európai szabványokat követnek a mi adószabályaink is, és teljesen világos, hogy mit tesznek ezek a cégek. A madeirai kormány eddig is együttműködött, és ez, egy, ezután is együttműködik ez ügyben Európával, kivétel nélkül azért, hogyha bármiféle szokatlan helyzet vagy visszaélés gyanúja merül fel, akkor ezeket minél gyorsabban lehessen azonosítani és megbizonyosodni arról, hogy a megfelelő intézkedéseket meghozták. Portugáliában van egy olyan pénzügyi nyomozó egység, amely a nemzeti rendőrségen belül működik, az adóhatóságon belül is van egy ilyen, saját egység, sajátos egység, amely pontosan az ilyen cégekkel, az adó elkerüléssel foglalkozik, adócsalással, a mozgásokat vizsgálja. Amikor ilyen információt kérnek tőlünk, akkor mi azt természetesen rendelkezésre bocsátjuk. Azt hiszem, hogy az együttműködés terén Madeirára nem lehet panasz, bár egy alacsony adókkal bíró régióról beszélünk, de olyan szokatlan kivételekről nem tudok beszámolni, amely miatt mi adóparadicsomnak minősülhetnénk. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Pénzügyminiszter úr bemutatta azt, mit változott 2012 óta, és a jogszabályalkotásban mit került elfogadásra az Európai Unióban, együttműködve Portugáliával, a e kérdések rendezésében Június 21-én, 22-én volt egy tényfeltáró missziós utunk Lisszabonban, ahol találkoztunk a portugál hatóságokkal és a pénzügyi felügyelet és egyéb szervezetek vezetőivel tárgyalhattunk. Szeretném megköszönni az írásos válaszokat is, amelyeket még nem tudtunk kiértékelni. Aki általában két társ előadó kap ilyenkor szólt Jeppe Kófort és Péter Jecsek, Jeppe ott ül mellett, négy perces kérdés-válasz fordulókra állapotunk meg, éppen parancsolj, te kapod meg először a szót. Thank you, Chair, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek is, miniszter, hogy eljött a szakbizottságra, rövid leszek. Először is említette az új jogszabályt, a 2012-es jogszabálymódosítás, meg azt, hogy csomó vállalat elhagyta Madeirát. Kifejtené egy kicsit ebben, hogy milyen európai országokba mentek ezek a vállalatok, mondott, mondta Luxemburgot, de megadná szám szerint, hogy mely európai joghatóságokba mentek át, és milyen oknál fogva ön szerint ezek a vállalatok. Írásban is köszönjük a válaszát, ha úgy adja meg. Másik kérdés az, hogy a maderai szabad üzenet, amelyet még a 80-as években szerveztek meg, hogy az alapgondolat az volt, hogy biztosítsák, hogy helyi hogy a helyi lakosság számára legyenek munkahelyek Madeirán. Ön is utalt rá, de a több európai médiumban is megjelent egy a vizsgálat, amely ar, azt mutatta, hogy vállalati igazgatók, amelyek azon vállalatok Madeirán vannak bejegyezve, ugye több száz vállalatnak igazgatója ugyanaz az ember sok esetben, találtak egy olyan helyi akinek 300 vállalatban volt igazgatói széke. Elmagyarázná, hogy ennek mi az oka? Értem, hogy önök átláthatóan működnek, a jogszabályokat itt tervezik, de hogy lehet, hogy egy ember mondjuk 300 bejegyzett vállalati igazgató lehet Madeirán? Nem lehet ezeket elkerülni? Nem meg lehetne szervezni a struktúrákat úgy, hogy ne lehessen ott elkerülni? Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Miniszter úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! 2011-ben lezárult az adókedvezmények rendszere a vállalatok számára, ahol is nem volt szükséges, hogy munkahelyeket teremtsenek az adott vállalatok, hogy élvezzék ezeket az adóügyi előnyöket. Azon évtől kezdődően ez a rendszer megszűnt, és áttértünk a jelenleg hatályos rendszerre, amely arra kötelezte a vállalatokat, hogy fizessék meg ezt a bizonyos vállalati vagy társasági adót, és munkahelyteremtést is előirányzott. Ez utóbbi követelmény nyomán nagyon sok vállalat elhagyta Madeirát. Azaz 1500 vállalat maradt, és ennek az oka a rendszer megváltoztatása volt, illetve ezen munkahelyteremtési követelmény bevezetése. A vállalatok tehát áthelyezték a székhelyeket más területekre, Európán belül például Luxemburgba, Hollandiába, valamint Ausztriába. De akár a bankok is, ahogyan már említettem, más helyekre, Hongkongba, Miami-ba, vagy akár Luxemburgba helyezték át a székhelyéket. 2012-ben Madeirán volt egy luxemburgi nagykövet, aki felkereste Madeirát, hogy hozzájusson azon váltók listájához, amelyek Madeirán működnek, hogy aztán ezen váltókat Luxemburgba csábítsa. Ahogyan tudjuk, a vált székhely Madeira nem jelent európai vállalati székhelyt, Ugye ez egy perifériás területen lévő válti székhelyet jelent. Ugye ezen vállalatok sokkal inkább más területeken fejtik ki tevékenységüket, és nem Madeirán. Itt ez a bizonyos számítás, ez a korábbi rendszer utal, nagyon sok vállalat létezik, amelyek esetében nem volt szükséges akkoriban még munkahelyeket teremteni, ahhoz, hogy megkapják ezeket az adó kedvezményeket. Nem tudom, hogy annyi vállalatról van ez szó, mint amennyit ön említett. A jellegi helyzet azonban teljesen eltérő, és Madeira autonóm régióban jelenleg alkalmazzuk a portugál munkaügyi törvényt, és az lehetővé teszi, hogy egy adott személy részmunkaidőben dolgozzon egy az adott vállalatnál. Itt ez azért vetődött fel, mert volt egy olyan igazgató, aki vállalatokat vezetett, és itt a korábbi rezsimre utal ez az egész ügy, amely, ahogyan már említettem, 2011-el megszűnt. Köszönöm szépen, miniszter úr! A Fonseca esetében az ezer vállalatból egy volt, amelyet említettek, ezeket az ügyeket, vagy eseteket akarjuk megszüntetni, és teljes átláthatóságra törekszünk. Következőként Péter Jecsek kap szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Itt ülök. A munkahelyteremtés ügyében értem én, hogy a jelentett, az Európai Bizottságnak jelentett adatokat nem benyújtott kérdőívekből gyűjtötték. Kérdésem az, hogy van-e bármilyen verifikációs rendszer? Le, a helyi hatóságok tudják ellenőrizni, ezek a, ezek a bevallások helytállóak-e vagy sem? A másik kérdésem kapcsolódik ahhoz, amit Jeppe Kofold már megkérdezett, és a végrehajtást, a negyedik pénzmosasán irány a irányelv végrehajtását, illetve a kezdeményezeti tulajdonosi rendszer illeti. Folyik vita arról, hogy ilyen esetekben, hogyha nem lehet beazonosítani a, a kedvezményezett tulajdonost, akkor az igazgató kell, hogy felelősséget vállaljon érte. De azt mondta, hogy Madeirán már nincs olyan nagyon sok ilyen multiplikált igazgató, ám kérdés, hogy a negyedik pénzvesáni irányelv végrehajtása hogyan működött, hogyan működik ebben a tekintetben. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Parancsoljon. Öné a szó. Presidente, senhores deputados, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Ami a munkahelyteremtést illeti, különféle modellek, bevallási modellek léteznek, amelyeket tanúsítani, igazolni kell, de mindenféleképpen ezeket a vállalatoknak kell kitölteniük, technikai kérdéseket tartalmaz ez, és nemzeti szinten elfogadott intézkedéseket. Ez a 30-as modell, vagy a jövedelembevallás, a 22-es bevallás, aztán a, megint csak a jövedelmekkel kapcsolatos, a vállalati jövedelmekkel kapcsolatos bevallás. Mindezt az illetékes hatóságok részére kell benyújtani, és ezen információk szerint használják az adatokat, itt csak standard modelleket használnak a nemzeti bevallás céljaira, és ezeket a modelleket használják, hogy a munkahely teremtés követelmények teljesülését vizsgálják. Most pedig térjünk át a tőke tulajdonosokra, kik is ezen vállalatok tulajdonosai. Ahogyan említettem, van itt egy nemrégében elfogadott jelentés annak érdekében, hogy egyre inkább fel lehessen deríteni, azonosítani lehessen a vállalatok valódi tulajdonosait. Tehát kik birtokolják a vagyont, a tőkét. Van egy törvényjavaslat, amely jelenleg vár elfogadásra a portugál parlamentnél. Megint csak egy nemzeti szintű törvényről van szó. A cél az, hogy lehetővé tegyük, hogy az adóztatás hatékonyabb legyen, és azonosítani lehessen a transferek kedvezményeit, van a tőke tulajdonosok vonatkozásában egy nyilvántartás, egy regiszter, és itt ebben a központi regiszterben szerepel, hogy kik is a valós végső tulajdonosai a transfereknek. Ahogyan említettem, nemzeti szintű, országos szintű törvény létezik, amelyet a Madeira vámmentes övezetben is alkalmazni kell a vállalatokra. A törvény lehetővé teszi, hogy legyen egy megerősített eszközünk, amely segít a tőke származásának eredetének felderítésében, és az egész Portugália területét magában foglalja. Köszönöm, miniszter úr, most pedig áttérünk a frakciók nevében felszólalókra. Elsőként az Európai Néppárt nevében Nuno Melo kolléga kapszót tessék. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Koszálvesz miniszter úrnak jelenlétért, és néhány kérdést tennék fel neki. Itt van egy megközelítés a szocialista képviselők részéről, melyet Anna Gómez képviselőasszony fogalmazott meg, mely szerint ez a madeirai központ egyfajta pénzmosási központ, a kínaiak által használt központ, de akár futballjátékosok által használt központ is ez. És vannak olyanok is, mint például mi az Európai Néppárt, azt szeretnénk ezzel szemben, hogy a nemzetközi üzleti központot egy tisztességes központnak tekintsünk. Ez nem egy offshore, hanem egy alacsony adóztatású terület, és ezt a földrajzi helyzete indokolja az, hogy távol van az európai kontinenstől. Ez egy kétszeres periferi- periferiális helyzetet jelent itt nem csupán a távolságról van szó, hanem ez az üzleti központ képviseli Madeira adóügyi bevételének 20%-át, és ez nem kevés egy ilyen régió esetében, amely sok szükséglettel küzd. A tőkebefektetések felderítése vonatkozásában, vonatkozásában elmondhatom, hogy Portugália az a harmadik ország Európában, ahol a legtöbb hajóügyi nyilvántartás van, nincs fekete lista. Számomra egy tragédiát jelent, hogy nem tárgyalták újra az üzleti központtal kapcsolatos megállapodást Madeirán. Mi igazságtalannak tartjuk a portugál szocialista párt ezen vonatkozású álláspontját. Valóban károsítja ez a régió képességét azt illetően, hogy a tőke származását felderíts? Ez nem csupán egy megtévesztő reklám? Köszönöm szépen, két perc volt a kérdés. Rövid lehet csak a válasz ennek megfelelően persze. Miniszter úr, parancsoljon. Ugye, ugye tartalmakat már elmondta a kérdést illetően, de hát ez parancsolja megkapja most megint a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, gyorsan válaszolok. Igen, persze, ez a reklám, úgymond, ez a negatív reklám Madeirát illetően valóban megalapozatlan és károsítja az autonóm régiót. Ahogyan elhangzott, valóban nagyon sok adóbevétel származik ezen vállalatoktól, de ami Madeirának még fontosabb, az az, hogy láthatjuk, hogy ezek a vállalatok, amelyek most elhagyják Madeirát, ezek más európai régiók felé mennek, amelyek sokkal fejlettebbek, mint Madeira. Ez egy állandó tendencia, amelyet megtapasztalunk. Van itt ugye egy negatív irracionális, megalapozatlan kampány Madeirával szemben, és ez indokolatlan. Madeira ez ultra periferiális régió, messze van Európától, és aztán más európai régiók a kedvezményezettjei ennek a folyamatnak, amelyek sokkal fejlettebbek, mint Madeira. Tudjuk nagyon jól, hogy mi történik. Kirobban egy botrány, aztán hallgatnak róla, Madeiráról folyamatosan szó esik. Szerintem nagyon gyakran egyszerűen használják Madeirát, ezt a kis ultraperiferiális régiót. Arra használják, hogy sokkal súlyosabb helyzeteket elfedjenek, amelyeket más régiókban lehet megtapasztalni, akár Európán belül is. Ez egy nagyon összetett dolog, nagyon nehéz egy olyan régió számára, mint a miénk, aminek nagy szüksége lenne fejlődési ösztönzőre. Köszönöm szépen, miniszter úr! hogy a világ legjobb eh, futbolistája Ronaldo Maderai, egy kis, egy kis ö, eh, vigasz legalább, Anna Gomes. Köszönöm szépen, ezzel lehet vigasztani magunkat. Igen, 30 év telt el, mióta Madeira megkapta eh, ezt a vezetőstálust, annak idején egy vállalatcsoport, a Pestana csoport konkrétan tárgyalta meg ennek a feltételeit annak idején a regionális kormányzat pedig ebben a csoportban kisebbségi tulajdonos. Ugyanakkor a portugál számövőszék szerint kellett volna nyilvános tender tartani ebben a dologban, és az Európai Bizottság a, arra utalt, hogy a vállalatcsoport által élvezett koncesziók nem felelnek meg az európai versenyjogi szabályoknak. A Portugália és az adóparadicsomok közötti transferekről nem volt semmiféle nyilatkozat, holott 2010-ben volt egy törvény, amely a pénzmeseni irányelv végrehajtását irányozta elő, és ezt megkövetelte volna ezt. a központi eh, bíróság előtt elvesztették a Madeira eh, ezt a pert, azzal érveltek, hogy mindez negatív hatással lehet a foglalkoztatásra és a gazdaság növekedésre. Ön szerint az átláthatóság valóban árt a szabadkereskedelmezetnek? Köszönöm, képviselő asszony, miniszter úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, ami ezt a bizonyos koncesziós szerződést illeti, tiszteletben tartottuk a jogszabályokat, és a szerződést megküldtük a szemvevőszéknek, és aztán jóvá hagyta a szemvevőszék ezt a szerződést. Ezzel szemben volt egy részesedésünk, mégpedig 37%-os, a magánszemélyeké volt a többi részesedés, aztán megfordították ezt a helyzetet, most már a magánszemélyek rendelkeznek 37%-os részesedéssel. Szerintünk a legitimitás kérdése megoldódott, és a bevételek elosztása is, amely jelenleg megfelel annak, amit mi megfelelőnek tartunk, tehát nagyobb az állami részvétel, mint a magán részvétel. Madeira régi ugyanakkor néhány problémával küzd, Ugye itt a vámmentes özenetben is van magán részvétel, és ez kötelezettségekkel jár. Mindezt a konzulens felülvizsgálta, jól működik ez a modell, és semmiféle ok nincs arra, hogy változtassunk ezen, tiszteletben tartottuk a normatívát, és folytatjuk ezt a partnerséget. Most pedig nézzük meg a tőke áthelyezéseket, a tőke transfereket. Mindig is az volt az érdekünk, hogy ezen tőke transferek nyilvánosságra kerüljenek. Ez a köztársasági kormány hatásköre, nem pedig a regionális, már mint a közététel. Úgy véljük, hogy az összes transfer nyilvános kell, hogy legyen. Akkoriban, 2011-ben, én akkoriban még nem voltam a kormány tagja, Ugyanakkor tudom, hogy további információk is vannak, amelyek kieg, amelyekkel kiegészült az eddigi anyag, és ezeknek nincs semmiféle jogi alapja. Több információt is adtunk, mint amennyit kellett volna adni akkoriban. Van tehát egy jogszabályi keretünk, amely megfelel a követelményeknek, jó tehát Madeira vonatkozásában, hogy ezen információkat közzé tegyék. Nem csupán a felülvizsgálat céljaira, hanem azért is, hogy mindenféle gyanút kizárjunk, amely felmerülhet azt illetően, hogy mi az láthatóság és az információk közététele ellen vagyunk. Ami az információk közétételét illeti, Madeira régió mindig is első vonalban harcol majd az adatok közététele céljaiból, céljaira. 2012-től 11-től kezdődően minden évben a kormány közzétette az autonóm régióban működő váltok listáját azon adó kedvezményekkel, amelyeket az adott váltok élveztek. És ezen információk megtalálhatóak az Nemzeti Adó Hatóság honlapján. Tehát ezeket meg lehet nézni, ezeket az adatokat bármiféle gond nélkül minden áldott évben szolgáltattuk ezeket az információkat, ami pedig a transfereket illeti offshore zónák felé. Nos, ez egy nemzeti hatáskör, tehát csupán a portugál államtól lehet megkérdezni, hogy ezen információkat miért tették, vagy miért nem tették közzé. Mi Madeira régió, mi amellett vagyunk, hogy ezen információkat tegyék közzé, hogy nem merüljenek fel gyanúk, kétségek a madeirai kormány tettei okán. Köszönöm szépen, két megjegyzést, ha megenged. Először is a felelős Lisszaboni államtitkár, ott van a, ott volt a megbeszélési listánkon, ami pedig a publikációkat illetően fel lehet tenni ezek kérdéseket a hézagokkal kapcsolatban. Nem rendezett ez mindent, nyugodtan kérdezhetünk. Pirko Ruhonen, a konzervatív frakció részéről a következő kérdés feltevője. Kétos puheenjohtaja, kétos mielenkiintoisista näkemyksistä. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az elmondottakat, valóban ez roppant érdekes ami az európai államokat az adó paradicsomtól megkülönbözteti, az az, hogy a cégekkel kapcsolatos információt az interneten egy kis összegért, jelképes összegért vagy ingyenesen bárki megszerezheti. A 2015-ös nyilvántartás azt mutatja, hogy semmiféle céginformáció vagy könyviteli információ nem áll rendelkezésre. Hogyan lehetséges ez akkor, amikor a cégek könyvelésével kapcsolatban egyre több információ áll rendelkezésre? Hogy valósulhat így meg? A, az átláthatóság. Hogyan kívánják a jogszabályt mm, eldolgozni? amikor eldolgozzák, kinek a véleményét veszik figyelembe, Kérnek-e majd a szolgáltatóktól, a könyviteli cégektől ezzel kapcsolatban javaslatokat? Köszönöm. Köszönöm, hosszú a kérdések listája, miniszter úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, a jelenleg alkalmazandó jogszabályok valamennyivel vállalatra érvényesek Portugáliában még nagyobb felelősséggel azon vállalatok vonatkozásában, amelyek Madeira vámmentes övezetben működnek. Szeretném hozzáfűzni, hogy Madeira nem adóparadicsom, hanem egy alacsony adókat alkalmazó régió. Nem egy offshore, nem egy adóparadicsom, hanem egy olyan régió, amely tiszteletben tartja az átláthatóság követelményeit, ahogyan ezt az ö, OECD is elismerte, meg az Európai Unió is. És ez valamennyi információra vonatkozik. Tehát mindazok, akik a velmentes övezetben működnek, akár vállalatok, akár konzulások, akár ügyvédek, kötelesek arra, hogy szolgáltassák ezeket az információkat a jogszabályok értelmében, amelyek a nemzeti törvényben vannak megfogalma megfogalmazva. Tehát a könyvitel, a vállalatok könyvitele közé teszi ezeket, vannak cég, nyilvántartások, és a könyviteli adatokat közé teszik, ez hozzáférhető, ez így átlátható. Annál is inkább, mert itt akár magánszemélyek vállalatairól is beszélünk, akik Madeirán működnek. Hogyha nem lenne ilyen átláthatóság adatok, ilyenfajta közzététel, akkor nem tudnánk, hogy kik is az adott vállalatok tulajdonosai, és mely vállalatok működnek Madeirán. Ahogyan elmondottam, ez egy nemzeti szintű jogszabály, amelyet nemzeti hatóságok felügyelnek. Az autonóm régiónak nincsen szerepe abban, hogy befolyásolja az információkat, elemzéseket. Együttműködtünk nemzeti hatóságokkal, mint az adóhatósággal, vagy akár a bírósággal is, hogy az összes szükséges információt szolgáltassuk számukra. Annak érdekében, hogy Maderen továbbra is átlátható rendszer működjék, amely megfelel az OSCD szabályainak és az Európai Uniónak is. Köszönöm szépen, minden nagyon előre haladott. Louis Michel a következő kérdező, az ALDE, a liberális frakció nevében. Köszönöm szépen. Nem akarok a portugál belvitába alapvetően beleszólni. Egész egyszerűen véleményt szeretnék kialakítani ezzel kapcsolatban. Az elhangzottak alapján úgy érzem, hogy az igazi probléma az, hogy megtudjuk, hogy a kritériumok önnak eleget tesz-e Madeira, és nem vagyok biztos e kérdésben. Nem azt mondom, hogy önök egy adóparadicsom, hanem talán egy kis adó parada, paradicsomocska bizonyos visszafogottsággal, de nem akarom önöket megfedni, sem a portugál szerveket, meg Róni ez ügyben. Az Európai Bizottság képviselőjét szeretném inkább provokálni, válaszolni arra az egyszerű kérdésre, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy a madeirai sajátos körülmények között 2027-ig meghosszabbították ezt a sajátos szabadkereskedelmi övezetet, vagy adómentes övezetet a szigeten. Hogyan lehetséges ez? Egész egyszerűen ennyi a kérdésem. Még egyszer mondom, a portugál szerveket, hatóságokat nem akarom én itt megfedni vagy kritizálni, hiszen a meglévő szabályokkal próbálnak minél többet megtenni annak érdekében, hogy a megfelelő átláthatóság mellett a legnagyobb bevételre tegyenek szert. Hogyan lehetséges az, hogy ezt a sajátos övezetet 2027-ig meghosszabbították, erre pedig a bizottságnak kell választ adnia. Köszönöm, Michel úr, parancsoljon az Európai Bizottság eh, kérdé... intézett kérdéseket majd később tehetjük föl. Miniszter úr. Muito obrigado. Como é que é possível que a Comissão tenha prolongado... Köszönöm. Hogyan lehetséges, hogy a bizottság ezt a vámmentes övezet státuszt 2027-ig meghosszabbította? Egyszerű erre a válasz. Itt eh, az EUMS 3-as eh, cikkét eh, alkalmaztuk, amely az ultraperiferiális régiókra egy eh, különleges státusz alkalmazását írja elő. Ez ugye egy kis sziget az óceán közepén, nincsenek természeti erőforrásai, és erőteljesen függ az idegenforgalomtól. Ez a mi területünk, nincsenek természeti erőforrásaink, tehát ezért létezik a madeirai vámmentes övezet annak érdekében, hogy a régió fejlődését integrálni lehessen. Ezen oknál fogva az EU elfogadta a negyedik rendszer, negyedik rezsimet, éppen azért, mert ismerte a helyzetet. Az EUMS szerződés azt Köszönöm szépen. A legkülső vezetek mindig közel álltak a szívéhez a parlamentnek, persze mindig meg kell vizsgálni azokat az okokat és háttereket, amelyek alapján kedvezményeket adnak. A következő GUE a Fábio Mázió. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallottunk már önről és öntől ö, államtitkár úr azt, hogy a Madeira nem volna adóázis, mondotta, másik meg az is, hogy semmi illegális dolog nem történik ott, harmadsorban pedig, hogy az Európai Bizottság engedélyezi mindezt, negyedik pedig, hogy vannak további oázisok, adóázisok Európában. Én szerintem önök adóázis, történnek illegális cselekmények, például a, a, a fotball ligák részéről, a ligák részéről, és a bizottság valóban szemet hunni ezek felett. Idézem a volt Westergaard asszony volt szovjet Katoz urat, ez egy munkahelyi motor Maderában, ezek a gyakorlatok, nincs ugyanakkor eh, jelzés arra, hogy ne volna a, szabály, hogy a szabályoknak ellent mondana mindez. Ugyanakkor a Bajor Rádió eh, egyik vizsgálata szerint 2014-ben több ez, 1100 ö, ö, munkahely 7000 munkahelyet kínált, és 2014-ben egyes vállalati igazgatók több tucat vagy akár több száz vállalatot jegyeztek. És ezt megerősítette az adóhivatal, hogyha nyilván, hogy valaki több igazgatói állással bír, az többször figyelme veszik a munkahelyi statisztikákban. Ezek a munkahelyek nem léteznek. Kérdésem az, hogy igazat mondtok-e, vagy sem. A szakbizottság fel kell hívja erre. Hát, másodszorban kérdésem, hogy mi a, a terv 2017 után? 27 után, amikor mindez lejár majd. Ugye 10 év van még rá, de hogy hogy készítik el a következő stratégiát? Aztán a pénzügyi ágazat révén Madeirán és a statisztika szerint a egyfőre jutó GDP növekszik, elveszhetik a strukturális alapokból volt támogatásukat ennek megfelelően. Kérdés, hogy a lakosság ennek örül -e. Köszönöm. Miniszter úr, önél a válaszjoga. Sr. Presidente, deputado. Elnök úr, tisztelt képviselők, ami Madeirát illeti, mi valóban paradicsom vagyunk, de nem adó paradicsom. Ami a foglalkoztatást illeti, e ami a foglalkoztatást illeti, ahogyan elmondtam már, ugye itt 7000 vállalat volt, most 1800 vállalat működik, tehát teljes mértékben megváltozott már azóta a helyzet. Ami pedig Madeira Autonóm Régiót illeti, most tartunk a negyedik rezsinél, a negyedik rendszernél, a DigiComp tárgyalásait követően ezek nehéz tárgyalások voltak, de lehetővé tették a régió számára, hogy fejlődjék. Ugyanakkor az Európai Bizottság ezen aggodalmait meg is kell alapozni. Tudatában vagyunk az itt felvetett kérdéseknek, nagyon fontosak ezek, így például a pénzmosás, a turizmus finanszírozása. Szeretnénk, hogyha nem vetődne fel Madeira neve ezek vonatkozásában, minket érdekel az a leginkább, hogy Portugáliában a pénzmosás elleni irányelveket, EU-s irányelveket alkalmazzák, és a terrorizmus finanszírozása elleni irányelveket. A bizottsággal folytatott tárgyalások során mindig megosztottuk velük az aggodalmainkat. Annak érdekében, hogy meg lehessen haladni ezt az állapotot, mely szerint egyes gazdasági szereplők nem legesen működtek a szigeten, ami a GDP-t illeti, jelenleg alacsonyabb az egyfőre jutó GDP, mint a portugál országos átlag. 75%-kal alacsonyabb, mint az európai átlag. Ezen oknál fogva a Maderai Üzleti Központ nagyon nagy jelentőségű számunkra. Pontosítanom kell, hogy a GDP adatokat felülvizsgáltuk, miután a 2010-es törvény felülvizsgálta, megtörtént. A gdp ink csökkent. Köszönöm szépen. A munkahelyi statisztikákra vonatkozó kérdés, a lejelentett munkahelyek száma és a vállalatok és a többszörös kinevezések, igazoltó kinevezések vonatkozására nem adott választ. Persze, ha most nem tud, akkor írásban szívesen megkapjuk, megvárjuk majd a válaszát. Következő hozzászóló Heidi Hautala a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, az önök szigete mindenképpen paradicsom, majd én is megpróbálok a fenntartható turizmus jegyében ellátogatni egyszer oda. A kérdésem a következő. Egy hatástanulmány elkészültét támogatná, amely arról szólna, hogy az eddigi intézkedések, amelyekhez alapján ezt a szabadövezetet létrehozták, vagy vámmentes övezetet, ezzel kapcsolatban segítenék egy olyan hatástudomány elkészültét, amely megmutatná, hogy pontosan milyen valós gazdasági előnyöket és munkahelyteremtési előnyöket hozott mindez a szigeten. 2011-ben, 4-ben a frakcióm a legtávolabbi régiókra vonatkozó külön intézkedéscsomagot támogatta, beleértve például a madeirai eh, helyi eh, alacsonyabb adók, eh, a rumra és a helyben előállított likörökre vonatkozó jövedéki adó alacsonyabb rátájának az lett volna a célja, hogy a gazdasági fejlődést segítsük. Ebben a kontextusban a adóellenőrzések, auditok mutatják-e azt, hogy ezek a gazdasági tevékenységek a munkahelyteremtéshez hozzájárulnak. Tudjuk, hogy a cégek kihasználhatják az ilyen különleges intézkedéseket, visszaélhetnek ezekkel, és egyáltalán nem biztos, hogy munkahelyeket is teremtenek. Utolsó kérdésem, miniszter úr, az átláthatóság kapcsán az a benyomásom, hogy Madeira már így is politikai hátrányát látja annak, hogy adóparadicsomként tekintenek rá sokan. Éppen ezért támogatná azt, hogy adóparadicsomok megszüntetését Európa szerte segítsük, együtt harcoljunk ezért? Annak érdekében, hogy teljes átláthatóságot valósítsunk meg, és egyenlő versenyszabályokat mindenki számára. Mm. Köszönöm szépen, van néhány perce. Miniszter úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Ami a maderő vámmentes övezet értékelését illeti, igen, támogatjuk az ilyenfajta értékelést, amely egyébként 2011 óta zajlik. Van egy állami támogatási rendszerünk, tehát folyamatosan ellenőriznek minket, és minden információt rendelkezésre bocsájtunk, ezt megtettük a múltban, és a jövőben is így fogunk eljárni. Annak érdekében, hogy értékeljék a madeirai üzleti központot. Ez a folyamat már 2011 óta zajlik. Most pedig rátérve az átláthatósággal kapcsolatos kérdésre, a vámmentes övezetek, illetve az alacsony adókat alkalmazzon, alkalmazó zónák esetében nyilvánvaló, hogy mi a legnagyobb fokú átláthatóságot szorgalmazzuk. Hogy az összes kétséget kiiktassuk. Amikor az offshore övezeteket megszüntetik mindenhol a világban, nem csupán Európában, akkor Madeira is meg fogja élni, hogy az ő zónáját megszüntetik, de amíg hasonló zónák léteznek a világban máshol is, addig Madeira nem lehet egy olyan ultraperiferiális régió az óceán közepén, amelynek nincs vámmentes övezete. Nem Madeirán kell megindítani ezt a folyamatot. Tehát igen, szorgalmazzuk az alacsony adóztatású régiók megszüntetését, de hogyha valaha ezt el akarjuk kezdeni, akkor kezdjük azon régióknál, amelyek kedvezőbb helyzetben vannak központi, föld, központi földrajzi helyzetűek Európában, mint mi. Tehát, hogyha ezeket a zónákat meg akarjuk szüntetni, illetve ezek megszűnnek, akkor Madeirán is meg kell ezt szüntetni, ezt a rezsimet, de ne vegyük Madeirát egyfajta példaként ebben. Gondoljunk csak 2012-re, akkoriban nagyon sok uh, vállalati székhely volt uh, Madeirán, és ezek később áttelepültek Madeirától sokkal gazdagabb országokba. Volt olyan ország is, amely oda csábította területére ezeket a vállalatokat. Köszönöm szépen. A szabadkereskedelmi vezetőre vonatkozóan Luxemburggal kapcsolatban is vitatkozott erről a Tényfeltára Bizottság, tehát szélesebb körben vizsgáljuk. Mindez David Coburn a következő az EFDD nevében. Köszönöm, elnök úr, tankesőn. A miniszter úr elmondta, hogy a pénz és a cégek Madeiráról Hongkongba és az eurózónán kívülre mennek. Madeirának szüksége van erre a pénzre, a munkahelyekre. 20%-át adja az adóbevételeknek mindez. Nos, hölgyeim és uraim, ez a kapitalizmus. Mi a baj ezzel? Európa nem versenyképes adóügyi szempontból, tehát egyáltalán nem véletlen, hogy Hongkongba, az Egyesült Királyságba menekül a pénzvilág. Versenyképesebbnek kell lenni adópolitikában, nem szocialista eh, büntető adózásra van szükség. Úgy tűnik, hogy az Európai Parlament, az EU és főként a szakbizottság ilyen büntető jellegű eh, adókat kíván eh, kivetni, ezért lépünk ki az Európai Unióból. A terrorizmust használják kifogásként arra, hogy a pénzeket követni tudják, egész egyszerűen ez nem állja meg a helyét a terroristáknak nem sok pénzre van szükségük az ilyen alacsony szintű egyszerű támadásokhoz. Ez egy kifogás. Ahhoz, hogy beleszóljanak megint mindenbe, és még több pénzt facsarjanak ki az adófizetőkből, hogy az Európai Uniós képviselők és alkalmazottak fizetését és a nyugdíját legyen miből állni. Ha a terrorizmust meg akarjuk állítani, akkor azt nem így kell tenni. Ez a biztonsági szakértők dolga A banki, a bankok már évszázadok óta jól működnek, mindig ezt sose senki nem fogja tudni megállítani, azzal, hogy például Madeirát eltapossuk. Tánkesen. Thank you very much. Hát, köszönöm szépen. A Brexit tárgyalásokkal még nem kezdtük el a munkát, majd meglátjuk akkor, hogy a Coburn úr által ismét és ismét hangoztatott vélemény, az valóban áldás lesz a Nagy-Britanniának, majd akkor kiderül. De ez egy későbbi ügy lesz. Parancsoljon, uram, reflektálhat valamit most miniszter úr az általános adóügyi kérdésekre. Nem kell válaszoljon, ám válaszolhat, ha akar. Oké, okay, ez war ohnehin ein statement. Uh, hát önmagában nyilatkozott volt a hallgatás erre a kérdésre. Markus Felber a következő a néppárt nevében parancsoljon uram. Köszönöm szépen, miniszter úr egy éve a Major Rádió kutató hálózatával együttműködek, de közben Madera ügyében sokszor halljuk azt, hogy gonosz támadások érik a kis szigeteket a periférián, Ugyanakkor az interneten nemzetközi adótanácsadó cégek ajánlják azt, hogy az Európai Bizottság engedélyével takarítsanak meg adókat az ügyfelek, és ebben a Madeira-beli munkahelyteremtés lehet úgymond vál, támogatni. Tehát teljes mértékben lehet elkerülni ö, a költségeket, javasolják az adótanácsadók. Hát ugyan, ugyanígy ajánlották Panamát is, meg más helyeket is, hogy vigyék a pénzeket, tehát azt nem lehet mondani, hogy ők ne lennének adóoázis ezen tények alapján. Kérdésem az, hogy az adórendszer változtatása Madeirán nem Portugál javát szolgálta, hanem Madeira ö, autonóm terület javát, és Madeirának nincs érdeke abban, hogy magasabbak legyenek az adóbevételek, mert így a, az Európai Unió strukturális támogatásaiból esne ki. Tehát itt a Madeirai Nemzetközi Üzleti Központ, amely további adókedvezményeket nyújt igazolható módon, a helyi adók csökkentése révén tudatosan tud mindig arra törekednek, hogy a pénzt vonzzák a szigetre, de úgy, hogy ne történjen értékteremtés, ne történjen magasabb adófizetés, hiszen a másik oldalon elvesztene pénzeket ezzel a sziget az alapokból. Köszönöm, miniszter úr, válaszolhat ezek a kérdések. Mostani friss időszakra vonatkoznak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Nyilvánvalóan szeretnénk sok céget Madeirára vonzani, és gazdasági tevékenységet is. A jelenleg hatályos rezsimen belül. Ez ugye a negyedik rezsim, amely lehetőséget biztosít arra, hogy 2020-ig a vállalatok kedvezményeket kapjanak, adóügyi kedvezményeket az a rezsim keretében, amelyet az Európai Bizottság elfogadott. Ez az a keret, amelyben dolgozunk, és ugye az európai jogszabályok értelmében, amelyeket Portugáliában is alkalmazni kell a portugál parlament hozzájárulásával. Ebben a keretben dolgozunk tehát nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ezen keretben megpróbálunk bevonzani a lehető legtöbb céget Madeira autonóm régióba. Itt tehát van egy jogszabályi keret, és másrésztről a mi tevékenységünk, hogy több adóbevétel jelenjék meg nálunk, és ezzel több munkahely is egyben. Mindezt a nemzeti jogszabályi keretben tesszük, amelyet Madeira Autonóm Régióra is alkalmazunk. Köszönöm szépen! A Nemzeti Jogszabály Alkotási Keret saját tényfeltárási vizsgálattal próbálkozik. Erre majd visszatérünk még. Egy pótkérdés. Gyorsan kérem. Nem kaptam választ a, kérd, választ a kérdésemre. Idézem a cég alapítás szabályait. A, vagy a mi tanácsadásunk alapján mondja a a a a tanácsadó, gyorsan kaphatnak helyi igazgatót, vagy oda helyezheti át az ön a lakhelyét, és így lehet igazgató a saját vállalatában, vagy több alkalommal meg, vagy egy engedélyt kap. Hát ez klasszikus jele annak, amit a világ más részein is tapasztaltunk, amely meghatározza a, az adóparadicsomot. Ön hazudik, ha azt mondja, hogy munkahelyeket teremtenek ott, de Mázió úr már beszélt arról, hogy egy, egyetlen egy épületben a vállalati központban 7221 munkahelyet teremtettek Van a Hazudik, hogyha ezt mondja, hazudik nekünk. Beszéljenek magukért a tények, vizsgáljuk meg még egyszer. Miniszter úr, nem zárszót kap még. Não existem seguramente Nem létezik bizonyosan 7221 munkahely ugyanabban az épületben. Ezt teljes mértékben megcávolhatom teljes bizonyossággal. Ami pedig a kérdéseket illeti, ezekre már válaszoltam, van egy jogszabály keret, ezt alkalmazzuk, ugye ide tartoznak az adóügyek, hogyha olyan helyzetek vannak, amelyek nem felelnek meg ennek a keretnek, azokat azonosítottuk, és ennek meg lesznek a következményei. Tehát van egy keret, ezt alkalmazzuk, van ellenőrzés, amelyet a nemzeti hatóságok, a közösségi hatóságok végeznek, mindig is így volt, ez különösen 2011-től kezdődően, mely évben ugye csökkenés következett be, és bevezettük az EU rezsimet, amely az adókedvezményekhez kapcsolja a vállalatok alapítását. Nem minden kérdésre kaptunk választ, írásban is kaphatunk majd, Lisszabonban is megfordulunk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltak, és ha jól látom, 5 perces szünetet tarthatunk a második panel kezdet előtt. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött. Madérában. biztosan lesz meg alkalmunk eszmét cserélni, és megvizsgálni az ország, illetve a sziget sajátságos helyzetét és a periférikus uh, helyzetét. Köszönöm, 5 perces szünetet tartunk. So, meine sehr verehrten... No tehát, drága jó hölgyeim és uraim, folytatjuk az ülésünket a második panellel. Ferber kollega, örülnék, hogyha font kint folytatná a beszélgetéseket. Folytassuk a vitánkat a második panel munkájával. Gibraltar és a Channel Islands, a csatorna-szigetek magyarul. Van e, több előadónk és kísérőjék. Az előadókat szeretném kérni, James Tippinget, elsősorban aki, pénz, aki Gibraltárban pénzügyi igazgató, Richard Walker, akkor Guernsey-beli pénzügyi bűncselekmények elhárításában dolgozó miniszter, és Colin Powell, aki a Jersey-szigetek kormányzójának pénzügyi tanácsadója, akit Frank Carreras kísér, aki kormány szakértő a pénzügyminisztérium, a minisztérium ügyében, és Graham Watson volt kollégánkat, korábban az ALDE frakció vezetője volt, ma pedig különleges tanácsadó Gibraltár mellett és a Guernsey-beli adótanácsadót is. Üdvözlöm körünkben, tudják, hogy folyik a dolog, nagy előzetes beszédet nem tartanék most, 7 perces bevezetőt kap a három hozzászóló, ezt követően 5 perces szakaszokban a frakciólistának megfelelően kérdezhetnek képviselőtársaim. Gibraltárral kezdünk, James Tipping, Gibraltár pénzügyigazgató. Ja, parancsoljon, Tipping úr, ön az első. Your Excellency, Mr. Chairman. Elnök úr, tisztelt kollégák! James Tippingnek hívnak, a Gibraltári kormánynak a pénzügyi központi igazgatója vagyok. Francis Carreras kísért el, aki a helyettesem. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk ma. Gibraltár egy önkormányzó és önfinanszírozó brit tengeren túli területnek minősül. Az Európai Unió alapszerződései bizonyos kivételekkel itt is érvényesek. A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása tekintetében a belső piac része vagyunk, de a Vámunióban nem vagyunk benne, és az áfa szabályok sem vonatkoznak ránk ez a státuszunk egész addig, amíg az Egyesült Királyság ki nem lép az Európai Unióból. Az uniós rendeletek közvetlenül hatályosak, az irányelveket pedig a Gibraltári Parlament ülteti át a helyi jogba. Minden olyan intézkedés ide tartozik, amely a pénzügyi felügyeletre és szabályozásra vonatkozik, közvetlen adózásra, illetve pénzmosás ellenes tevékenységekre. A tessági adó ráta 10%, és a személyi jövedelemadó maximum 25% lehet az Európai Unió felügyelette alá esik az adórendszerünk. Pénzügyi szolgáltatások ágazata három területből áll, a biztosítás, banki szolgáltatások és a különböző alapok. A legnagyobb befizető az mm, a biztosítási ágazat. A brit autóbiztosítások, gépjárműbiztosítások 20%-át érzékelják, 92%-át a e, biztosításoknak a brit földön, az Egyesült Királyság területén adják. 55 cég működik itt. 14 bank van Gibraltáron, és jellemzően a gibraltári lakosokat szolgálják ki. A banki betétek körülbelül 5200 millió fontot tesznek ki, ezeknek a betéteknek 70%-a gibraltári kliensektől származik, beleértve az említett a fenti biztosító cégeket. 10%-a a betéteknek, kb. 500 millió font brit, az Egyesült Királyság állampolgárainak a betétei. 68 különböző cégkezelő és vagyonkezelő cég működik, kb. 15 ezer gibraltális cég van, minden olyan cég ide tartozik, amelyek vagyonkezelők, kereskednek vagy alvó cégek. 15 ezer cégről beszélünk, tehát 2005-ben volt a legmagasabb a szám, akkor 29 ezer voltak. Az alapipar nagyon új, körülbelül 80 ilyen alap működik összesen. Tehát az autóbiztosítás kivételével a Gibraltári pénzügyi ágazat kicsi európai méretét tekintve. Ugyanakkor a gibraltári gazdaság szempontjából fontos, a GDP 20%-át adják, és a munkaerő 16%-át itt alkalmazzák. Tervezzük, tehát készülünk a hard, a kemény Brexitre, mint a, egy rossz lehetőségre de úgy érezzük, hogy a pénzügyi piacokhoz szeretnénk tovább is tartozni, ezért a gazdasági modellünknek nem kell változnia, sőt, új lehetőségeket látunk ebben. Mi leszünk Európában az egyetlen terület, amely automatikusan hozzáfér az Egyesült Királysághoz a banki, biztosítási, beruházási és más szolgáltatási területeken, ahol határon átnyúló irányelvek jelenleg hatályosak. Gibraltár a kétoldalú adó információ csere megállapodások értelmében, az EU irányelv, illetve a multilaterális egyezmény értelmében 151 ilyen adatcsere mechanizmust működtet az OECD országokkal. 98 országról beszélünk világszerte. Gibraltar OECD kettes eh, szakaszú jelentése kimondta azt, hogy nagyban teljesíti a szabályokat, ugyanúgy, mint Egyesült Királyság, Németország vagy az Amerikai Egyesült Államok, tehát ugyanabban a kategóriába estünk. A FATKA alapján vagy keretében 2015. szeptember óta Amerikának adatokat nyújtunk, és ugyanúgy az kormányközi megállapodás alapján 2016. szeptember óta az Egyesült Királyságnak is minden uniós tagállamnak átfogó adott adóinformációt fog küldeni Gibraltár ez év szeptemberétől az igazgatási együttműködésre vonatkozó irányelv értelmében az automatikus adatcsere szabályok értelmében. A közös beszámolási normákat mi is elfogadtuk 2014-ben, 2017. szeptemberétől az országok első hullámának fogunk adatokat küldeni, 2018-tól pedig a második hullámhoz tartozó országoknak drákoi szabály, szigorúságú pénzmosás elleni szabályokat vezettünk be, levezetve az uniós szabályoktól. Jogszabályaink, rendszerénk, adminisztratív gyakorlatunkat az FATF és az IMF is tesztelte többször, és a Manival folyamat keretében 2018-ban újra egyenlőznek bennünket. Kineveztünk a pénzmosás elleni nemzeti koordinátort, nemzeti kockázat értékelésünket nyilvánosságra hoztuk, és a jogszabályokat átdolgozzuk annak érdekében, hogy az FATF elveknek a negyedik pénzmosás elleni irányelv keretében megfeleljünk. A Gibraltar Financial Intelligence Unit a nemzetközi Egmond csoportnak a tagja, és így rendszeresen és spontán módon is megosztja minden taggal vonatkozó információkat. Az adó elkerülés, akár csak a többi bűncselekmény, pénzmosásnak minősülő bűncselekmény, és a gyanús a tranzakciókra vonatkozó beszámolás kitered erre. Gibraltar a tényleges tulajdonosokra vonatkozó központi adatbázis létrehoz a negyedik vonatkozó pénzmosás elleni irányelv keretében. Az irányelv, illetve az adatbázis 2017. június 26-án lép életbe hogyha egy globális normáról meg tudunk állapodni, akkor természetesen Gibraltár is majd ezt a normát fogja átvenni. Gibraltár emellett ö, csatlakozott a központi tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatbázisok adatcseréjét is elfogadta. A Brexitet követően Gibraltár az eddigi adatcserére vonatkozó vállalásait teljesíti majd, akár csak a pénzmosás és a pénzügyi felegyelet terén is. Ettől a naptól fogva, tehát majd eldöntjük, hogy önállóan és saját döntésünkből az új jogszabályokat ezen a téren alkalmazzuk-e. Köszönöm a figyelmüket. Ja, vielen Dank, äh, Tipping. Köszönöm szépen, Uram. hogyha mindaz, amit elmondott, azt végre is hajtják, ugye tekintettel a regiszter formájára vonatkozó vitára, ez nyilván vagy csak a hatóságok e számára rendelkezésre álló, akkor ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Gibraltár egyike azon joghatóságoknak, amelyek előre haladnak. Köszönöm szépen tehát. Most pedig Richard Walkernek szeretnék szót adni, Giannessi nevében szól tessék. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Richard Walker vagyok, én a pénzügyi bűnözési szakpolitikáért felelős igazgató vagyok a Guernsey kormányban, Rob Gray baloldalban pedig a kormányzó igazgatója nemzetközi adópolitikát illetően. Nemzetközi felügyeleti és pénzmosás elleni szakpolitikákban Guernseyben majdnem 20 éve dolgozom. Ezen idő alatt az egymást követő kormányok szakpolitikája mindig a nemzetközi sztenderdeknek a megfelelésen alapult. Ez nem egyfajta választás alapján állt, hanem hát ez, ez a felelőssége a kormányoknak. A Gönzi parlament egyhangulag úgy szavazott, hogy jó hagyja azt a szakpolitikát, amelyen törvényt vezet be, mely megteremti azt a keretet, mely alapján a kedvezett tulajdonosok regisztrációja és a jogi személyek regisztrációja egyértelműen megvalósul. A Guernsey hatóságok erősen hisznek abban, hogy a nemzetközi közösséggel együttesen kell fellépni a standardek, normák meghatározásában, globális erőfeszítéseket tenni azért, hogy ezeket a normákat be is tartsák mindenhol. Például részt veszek a pénzügyi akciós cselekvési tervben, a Manivalban, az Egmontban, az FATF-ben is részt vállalok, és más az EML CFT standardek vezetésével is együttműködött más sok hatóságokbeli kollégákkal. Rob Gray pedig környezét az OECD globális fórumán képviseli, valamint a peer review csoportban és az automatikus információs cseremunkacsoportban munkacsoportban dolgozik. A BEPS inkluzív keretében és az ország jelentés csoportban is. Rob ezen túl több más joghatóságról is véleményt készített a globális fórum értékelőek ilyen. Guernsey a brit korona függő területe, ennek más a státusz, ez más státusz, mint Gibraltár vagy a karibi területek, tehát nem olyan, mint a tengeren túli területek státusza. Guernsey nem része az Egyesült Királyságnak, és nincs képviselete a brit parlamentben. A brit parlament nem hoz jogszabályokat Guernseyre vonatkozóan, annak jóvágyása nélkül. Ez egy megbevezetett alkotmányos gyakorlat, hogy az Egyesült Királyság tárgyal Guernsey-vel, mielőtt bármilyen módon nemzetközi jogszabályokat vezet be rá vonatkozóan. A megállapodás alapján Guernsey nagyon sok nemzetközi egyezménynek részese, ahol az Egyesült Királyság is aláíró. Például a, a, a gazdasági együttműködés és fejlesztési együttműködés Guernsey-ben 90-ben A Guernsey viszonya az Európai Unióhoz a hármas jegyzőkönyvben áll, az Egyesült Királyság 1972-es csatlakozási szerződésének hármas jegyzőkönyve külön tartalmazza Guernsey feltételeit. E jegyzőkönyv alapján Guernsey az EU vám területének része és a javak szabad mozgása megvalósul Guernsey és a tagállamok között. Ugye, akkor Guernsey nem része a belső piacnak a pénzügyi szolgáltatások terén, és nem kell végrehajtsa a vonatkozó irányelveket sem. Hasonlóképpen Guernsey harmadik ország az EU pénzügyi bűncselekményeket és adójogszabályokat, adózást érintő jogszabályokban, ám Guernsey önkéntesen magára vállalta ezen jogszabályok, vagy ehhez hasonló jogszabályok bevezetését, mint például a megtakarítási irányelvét. Az CFT témáját vizsgálva a Guernsey régóta vállalkötelezettségeket az FATF standardjének végrehajtásában. A pénzügyi vállalatok melyekben amelyek trust és vállalati uh, szolgáltatók, illetve TCSP uh, vállalatok. Már régóta az EML CFT, 2000 óta CFT uh, EML uh, szabályok alá esnek. Bankok pedig meg még hosszabb ide óta a vállalatok, tehát az EMF CFT követelményeknek meg kell feleljenek. Guernsey megfelelése az FATF standardekhez egy sikeres projektnek minősül. Ezt nemzetközi jelentések, független nemzetközi értékelések is mutatják és bizonyítják 2000 óta, és a kétoldalú adatsere a kedvezmények tulajdonosokra vonatkozóan is sikeresnek ítélhető, ahogy rámutat több jelentés. A legfrissebb értékelési jelentés, amelyet a Maneval 2016. januárjában publikált, mutatja, hogy Guernsey EMLCFT keretei jól működnek megbízhatóan, és végre is hajtják ezt a keretet. Például az ügyfelekre vonatkozó due diligence és a beneficial ownership átláthatósága tekintetében. Magas osztályatokat kapott az ország, a, a sziget. A Maneval 2016-os jelentése azt is bemutatja, hogy az EML-CFT kötelezettséget a piaci szereplők ismerik, és a szakmai TS, TCSP-k magas szakmai szinten a kötelezettségnek megfelelően működnek, verifikálva kik is a, a kedvezett tulajdonosok. Az IMF jelentés, amely a 2010-es értékelésen alapul, szintén arról szól, hogy megfelelő intézkedések születtek annak érdekében, hogy a Guernsey által bevezetett jogszabályok átláthatóak legyenek, végrehajtják ezeket, pontos, friss információ a rendelkezésre a kedvezményezett tulajdonosokról, és ezt a rendvédelmi szervek vagy más hatóságok vizsgálhatják megfelelő módon. volt az egyik első ö, joghatóság a világon, amely megköveteli a TSPS vállalatoktól, hogy az EMF, EML CFT kereten belül működjenek, és az egyik első joghatóság volt Guernsey, amely jogszabály keretet vezetett be a megfelelő piaci felügyelet és szabályozás tekintetében már 2001-ben a TCSP vállalatokra vonatkozóan. Guernsey az egyik azon kevés, keveseknek, amelyek továbbra is átfogó kereteket működtet a TCSP vállalatok felügyeletére és az EMLC CFC-nek való megfelelések vizsgálatára. Rutinszerű, folyamatos, helyszíni és nem helyszíni vizsgálatokat tartunk folyamatosan e vállalatok működését vizsgáló, figyelemmel kísérve a megfelelést, és csak azok a TCSP vállalatok működhetnek Guernsey-n, amelyek megfelelnek az EML CFT standardeknek, és átláthatóan kell működtetniük a kedvezményezett tulajdonosokra vonatkozó információs rendszert és nyilvántartást jogi személyekre vonatkozóan is. A bankok és más pénzügyi szolgáltató vállalatok is ugyanilyen EML CFT standardek alá esnek. Ezen túl 2008 óta a vállalatoktól megköveteljük, hogy egy helyi ügynököt nevezzenek ki, aki, és aki, akit információt kell adjon a kedvezett tulajdonosokról. Ez nyarától pedig azon jogszabálynak tudhatóan, amelyekről, amiről már beszéltem, minden jogi személy helyi ügynöke meg kell adjon a nyilvántartásnak minden információt a kedvezett tulajdonosoktól, és ez egy kutatható adatbázis tart fenn. Gönz azonban itt nem fejezi be a munkát a jogi személyekre vonatkozó keretek megerősítés után a gönzibeli hatóságok megvizsgálják azt is, hogyan lehet az új FATF standardeknek megfelelni a jogi intézkedések átlatóságát illetően. Gönzi úgy gondolja, hogy az információ cserén túl az átláthatóságot tovább kell bővíteni. Ezt a nemzetközi értékelő jelentések is rámutattak arra, hogy Guernsey erős információs cserés rendszereket működtet a külföldi hatóságokat is tájékoztattuk, a kedvezett tulajdonosokról évek óta tesszük ezt, és rutinszerűen dicsérik is ezt más hatóságok intézményei, azt, hogy az információ mindig időben jön, jó minőségű. Adópolitikáról beszélve, az adóelkerülés témáját ismerően, már 8 percnél tartunk, és látom a szövegen, hogy még 6-7 perc kéne ahhoz, hogy ismertesse az anyagát. Lehetne a kérdésekre koncentrálni most öntó Volker úr? Két percben összefoglalom. Az, az adóelkerülést már régóta bünteti a Gönzi jogszabály, és egy súlyos jogszabály sértésnek határozza meg a pénzmosálni jogszabályon. minden közi szeretnek megfelelni az információ és az adóátlátatosra tételében, és a politikusok pedig politikai döntés hoztak annak érdekében, hogy tovább folytassák ezt a gyakorlatot. Guernsey vállalást tett arra, hogy az OECD kezdeményezést átláthatóság tekintetében betartja, és információcserét folytat 2002-ben, már ezt megtette. Csatlakoztunk a több való konvencióhoz a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás az adóügyekben címmel. Ez 2011. január június óta van érvényben. Ezen túl az Early Adopter Groupnak is tagja vagyunk a Common Reporting Standard körében. A következő hónapban Guernsey pedig az első aláíról lesz a BEPS-ből kapcsolódó ügyekkel foglalkozó hatósági körnek és az OECD globális fórumának is része vagyunk, nemzetközi standardek, a igények alapján csere tekintetében egyes EU tagállammal együtt önkéntesen elfogadtuk az EU megtakarítási irányelvét, és teljes automatikus információcserét működtetünk 2011 óta. guernsey úgy értékelték, mint olyan államot, amely megfelel a Business Taxation Code of Conductnak már 2012 óta. Ezt az értékelést az ECOFIN is jóvá hagyta. Ezen túl Guernsey 62 oldalú adóinformáció eh, ad, információcsere megállapodás kötött, és 23 eh, ma két oldalút, négyet EU tagállamokkal, és a többi EU tagállammal pedig multilaterális egyezményt kötöttünk az információcseréről. A Panama papírok kapcsán pedig az az az a, az a cég, amelyről, amelyből kiindultak a Panama dokumentumok, nem működik Guernsey-n. Persze nem bízhatjuk el magunkat. Munkacsoportot hoztunk létre, vezető politikusok részvételével, beleértve Guernsey vezető miniszterét, amely megvizsgálja azt, hogy vajon guernsey érinti-e bármi módon Apelama paperekben kiszivárgott információ. A Guernsey rendvédelmi szervek is megvizsgálták, jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy Guernsey beli entitások bármilyen módon bűncselekmények részesei lettek volna. A jövőt vizsgálva tovább folytatjuk azt, hogy nagyon fontos, komoly forrásokat szánunk a nemzetközi sztenderdeknek való megfelelése, a kedvezett tulajdonosok átlátható rendszerét fenntartva és továbbfejlesztve, az információ cserét fenntartva más joghatóságokkal és tovább vizsgálódva bármely potenciális bűncselekmény gyanúja esetén. Köszönöm, Walker úr, és sajnos mondom, 11 perc volt, és minden rendben volt, helyén való volt, amit mondott, de valahogyan be kell tartanunk az időt tervünket is, akár a kollégák esetében, akár pedig az előadók esetében. Most pedig megadom a szót Colin Powell-nek, aki Jersey vonatkozásában beszélt. Tessék, Powell úr. Thank you, Chair, uh, honorable Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, először is bemutatnám kollégámat, Először is köszönjük a lehetőséget, hogy beszámoltunk arról, hogy Jersey hogyan próbál és próbált mindent megtenni a nemzetközi elvárásoknak az adóátláthatóság és csere tekintetében. A főminiszterünknek küldött levelükben felvázolt kérdésekre próbálunk kitérni. Gondolom a válaszokat megkapták a közös levelünket, amelyet a főminiszterünk küldött. Április 4-i levelükben azt állítják, hogy a mai meghallgatás célja az, hogy beszámoljunk arról, hogy a Panama Papers néven ismert dokumentumokban nyilvánosságra hozott ügyekben mit tettünk. Először azonban meg kell érteni azt, hogy mit tettünk 2016 április előtt az OECD normáknak eleget tettünk 2002 óta, mind két oldalon, illetve 2014 óta multilaterálisan. Az adóügyi igazgatási segítségnyújtási multilaterális egyezmény értelmében ennek eredményeképpen 90 ország köztük az összes uniós tagállam kérhet információt tőlünk. 2014-ben Jersey volt az egyike azoknak, az elsőknek, akik a, automatikus automatikus információcsere normákat elfogadta. 52 országgal cserélünk adatokat, az összes uniós tagállam, Ausztria kivételével. Velük 2018-ban kezdjük az adatcserét. Az adóügyi átláthatóság és információ csere ügyében sokat tettünk, tehát az OECD eh, BEPS keretében is, az kezdetektől tagok vagyunk, illetve az országok eh, szerinti uniós beszámolókat is vállaltuk. Azt hiszem, hogy a pénzmosás elleni harc, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni harc tekintetében eh, élenjárok voltunk. 89 óta van adatbázisunk a tényleges eh, tulajdonosokról, illetve a 99-es jogszabály óta súlyos bűncselekménynek minősül az adócsalás. 2000 óta vannak ilyen szabályunk nemzetközi adóügyi normákat teljesítjük, a Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes is úgy ítéli meg, hogy a Németországgal és Olaszországgal egy szinten vagyunk ezügyben. AML ügyben az IMF értékelései, illetve a Manival értékelései is azt jelzik, hogy az FATF 49 ajánlásából 48-at teljesen vagy nagyrészt teljesítünk. Ugyan akkor az eredményeink ellenére nem ülünk a babérjainkon, a meglévő központi adatbázis, amely a tényleges tulajdonosokra vonatkozik, ezt próbáljuk mindig frissíteni, javítani. 2016. novemberében 50 másik joghatósághoz csatlakoztunk, beleért az uniós tagállamokat, vállalva, hogy a tényleges tulajdonosokkal kapcsolatos információkat még jobban nyilvánosra hozzuk. Az OECD BEPS programjában továbbra is aktív szerepet vállalunk, a profit shifting ügyében ugyanakkor nem tűnik úgy, hogy Jersey szigete bármiféle módon kockázatot jelentene a nem együttműködő joghatóságok listáján nem fogunk megjelenni, ebben biztos vagyunk. A fair adózási kritériumokat teljesítjük, a társasági adórendszerünket, az EU-s társasági adó etikai kódexével megfelelőnek találták. Vannak olyan konkrét pontok, amelyekről még beszélnék az előző meghallgatások alapján, ez érdekes lehet önök számára. Vannak olyan joghatóságok, ahol a tényleges tulajdonosra vonatkozó információ nélkül lehet céget alapítani. Jersey esetében ugyanakkor a tényleges tulajdonostól be kell számolni, hogyha ezt nem teszik meg, akkor vagy megbírságolják, vagy a vagyonkezelőnek az engedélyt bevonják. A 0%-os társasági adó kulcs nem az adóelkerülés vagy a profit shifting célját szolgálja, adósemlegességet, az egyszerűséget, illetve a kettős adózás elkerülését szolgálja, hiszen kettős adózásról szól megállapodásunk nincsenek. A szuverén alapok, nemzetközi befektetők számára így vonzók vagyunk, és úgy érzem, hogy ez a tőke mozgás sok európai munkahelyet létrehozott. Nem adóügyi okokból sok céget jegyeznek be Jersey szigetén, a politikai stabilitás, a adóügyi biztonság és semlegesség, a szaktudás, illetve a társasági jog rugalmassága a fő okok. A jersey alapított cégek esetében mindenki tudja, hogy tudni kell majd azonosítani a tényleges tulajdonost, illetve hogy átlátható módon információt fogunk ezekre a cégekre nyújtani. A vagyonkezelő trust alapok, nyugdíjalapok, illetve a különböző magánpénzkezelők is megfelelő szabályok szerint működnek, nem illegális tevékenységet akarnak. Már többször elmondtuk, hogy szívesen további információkat is nyújtunk. Augusztus végén például a Német Adóügyi Akadémián fogunk előadást tartani. Minden kért információt megadunk automatikusan vagy kérésre. Hogyha további információkat szeretnének, akkor szívesen e, válaszolunk, és e, ha további nemzetközi normák elfogadásra kellnek, akkor ezekkel is tervezzük, hogy e, összhangba hozzuk a jogszabályainkat. Nagyon fontos úgy érezzük, hogy megfelelő, gyors és pontos információkat adjunk a bűnöldöző és az adószerveknek, főként akkor, hogyha egy jogi eh, személyről van szó, mint eh, végleges, tényleges tulajdonosról. Nemzetközileg elismertek az erőfeszítéseink, remélem az önök szakbizottsága is elismeri ezt elnök úr. Zárásképpen annyit hadd mondjak el, eh, az ezzel kapcsolatos kérdés, válasz, kérdésekre szívesen válaszolunk, vagy most, vagy később esetleg írásban. Paul, via... Köszönöm, Pavel úr. Összességében 33 joghatóság van, illetve autonóm régió, amelyek közvetetten vagy közvetlenül a tagállamokkal, az EU-s tagállamokkal össze vannak kapcsolva. Ön a beszéde végén elmondta Pavel úr, hogy 0%-os adókulcs van, és ez nem vezethet ahhoz, hogy önöket adóparadicsomnak tekintsék. 0%-os adó kulcsnál nem lehet adót csalni, mert nem kell adót fizetni. Itt van három kritérium, az átláthatóság, a beszámolás és a minimális adókulcs. Ugye erről zajlanak ellentmondásos viták a tanácsban és a parlamentben, és bizonyosan beszélni kell még erről, hogy milyen alternatívája lehet ennek. Minden esetre köszönöm önnek a önöknek a beszámolót. Tipping, Walker és Powell urak, és nyilvánvalóan az időkereten belül a kollégák kérdéseire még válaszolhatnak is. Ma a társjelentéstevőmmel, Péter Jecsekkel kezdjük, tessék. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, uraim, az eddig elhangzott prezentációkat. Úgy tűnik számomra, hogy tökéletes, sőt, a tökéletesnél is jobb minden. Gibraltar kapcsán annyit mondhatok, hogy a Panama Papers-ben többször is megjelenik, közben azt hallottuk, hogy az imént, hogy drákói szigorral csapnak le a pénzmosás végzőkre. Vannak olyan országok, ahol nem ilyen szigorúk a szabályok, mégsem jelennek meg a Panama Papers-ben. Hogyan magyarázzák ezt, tehát drákói szabályok mégis a Panama Papers-ben folyamatosan folyamatosan ö, ö, megjelenik a nevük. Biztosítás mellett úgy tűnik, hogy Gibraltáron a szerencse játék is komoly szerepet játszik. 25%-át adja a gazdaságnak, 40%-át a társasági adóbevételeknek, már pedig a, ez a szerencsejáték a pénzmosással és más bűnösen szerzett pénzek mosásával is összefügghet. Kérdésem tehát ön szerint a a kapcsolatos szabályok a jelenlegi jogszabályokban megfelelően szigorúak? A Channel Islands, tehát a csatorna szigetek ügyében a három legnagyobb cég, amely a Panama Papers-ben megjelenik, itt teni székhelyjel bír. Főként a közvetítők ügyében nem kívánják szigorítani a szabályokat. Az utolsó általános kérdésem pedig a Brexit kapcsán hogyan látják a, a pénzmosás és adóelkerülés elleni harc ügyében az Európai Unióval folytatandó együttműködés jövőjét. Igen? Ki kezd? A sok kérdés elhangzása után önök dönthetnek róla, tessék. Tipping úr, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen a kérdések sorát. Igyekszem röviden reflektálni rájuk, hogy legyen másoknak is idő. Ami az online szerencsejátékot ismer, illeti, 22 engedélyezett online cég van, fizikailag is jelen Gibraltára, mind fizikailag is jelen van, ezek a legnagyobb blue chip vállalatok világszerte, többek közülen, közülük nemzetközi, vagy elismert tőzsdéken is jegyzett cég, legnagyobbuk 4-500 munkavállaló is bír Gibraltáron, az igazgató tanástól kezdve lefelé. Hangsúlyozom ezt, mert szeretném világosá tenni, hogy ezek nem, nem fizikai jelenlét nélküli áll vállalatok, ami pedig az online, nem a, az EML-lel való megfelelést illeti, már a negyedik, öt, ötödik, negyedik és az ötödik lejövő pénzmosás elleni irányelv elfogadása előtt is ugye a negyedik elfogadásának határideje január 16-a ebben az évben, már előttük is egy sor nagyon fontos szabályozási keret állt fel Gibraltáron az online szerencsejáték ágazat lefedésére. A hozzászólásomban már említettem, hogy egy nemzeti kockázat értékelést végzett el az FATF és a Manival kezdeményezésnek megfelelően a gibraltári kormány, amely megvizsgálja a fenyegetéseket, a, a kockázatokat, beleértve az online szerencsejátékot is. A Panama dokumentumok tekintetében mondják, hogy a Gibraltár hatalmas mértékben jelen van a Panama dokumentumok anyagában, hát ez diplomatikusan hát elutasíthatnám, de nyilvánvalóan foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Nagyon kevés konkrétan a Panama dokumentumokból kiszvágott anyagokra vonatkozó kérés futott be hozzánk. Van egy adóinformációcsere kérésünk és a pénzügyi hírszerző egységünk egy konkrét információs kérelmet kapott, konkrétan a Panama dokumentumokhoz kapcsolódóan. Megadom aztán a kollégámnak a szót. Köszönöm szépen, Tipping úr! Ki szeretne másodikként Paul úr, vagy Walker úr szeretne? Én kollégámat kérem, hogy az első válaszra, a kérdésre választ adjon. Elnök úr, köszönöm szépen képviselők. Köszönjük a kérdést. Jól tudjuk, hogy több pénzügyi intézet, amely Jersey-ben van, a, a Mossack Fonseca informáló tíz uh, érintett, tíz legnagyobb bank sorában van ám arra nincs bizonyíték, hogy ezek a utasítások nem lettek volna legitim üzleti körbe sorolhatóak, és a vállalat által végzett tevékenység, vagy a tulajdonos érteni a görzi szabályokat. Az, az egy tév, tév félreértés, hogy a Panama dokumentumban levő minden információ illegális dolgokat tartalmazna, ez nem így van. Itt ez a trust company, az vállalatok működése megfelelt a jogszabályoknak. Görzi jól ismert és elismert a magánvagyonok kezelése tekintetében és az adminisztráció teljes mértékben világosan és nyilvánosan teszi minden jogi tulajdonos és jogi személy esetében átlátható módon a a Mossack az hasonló információ nem minden bank adott. Az FATF által kiadott 2000-es dokumentum a trusting vállalati szolgáltatókra vonatkozó értékelésében kinyilvánítja, hogy a vállalati intitásokkal való visszaélés persze gyanútárgya lehet, ám a több millió világszerte működő vállalat körül a legtöbb teljesen legálisan működő, csak kis részük az, amelyel visszaélnek. És a többségük, mint mondottam, jogos körülmények között működik. A Guernsey-beli szabályozás teljes mértékben lehetővé tesz számunkra, hogy fellépjünk a visszaélések ellen. A Brexit kérdést illetően Pál úrnak adnám meg a szót, hogy válaszoljon rá. Thank you, Chair, honorable member. Um... Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő. Válaszom a következő a kérdésükre. A szigetek mindig is jó szomszédi viszonyt ápoltak az Európai Unióval, bár az Európai Unión kívül vagyunk gyakorlatilag. Uh, Például a megtakarításokra vonatkozó irányelv tekintetében, a, a társadalmi adózási szabályok ügyében nagyon jó az együttműködésünk, ami a pénzmosás elleni harcot illeti nemzetközi szabályok keretein belül mozgunk, és az tapasztalatunk az, hogy az FATF-fel, a Bázel bizottsággal, az IIS-szel biztosítás ügyekben gyakran az EU előtt, az EU-nál korábban alkalmazzuk ezeket a nemzetközi normákat. Fontos piac számunkra az Európai Unió, ezért az ilyen szabályok tekintetében eleget kell tennünk az uniós elvárásoknak, az ESMA ügyében is, az ezmától is remélhetőleg majd pozitív elbírálás érkezik. Álláspontunk tehát az, hogy amikor vannak nemzetközi normák, és ezek megjelennek az Európai Unióban is, néha az Unió a nemzetközi normáknál is tovább megy, úgy érzem, hogy a jó szomszédsági viszony keretében tudjuk biztosítani azt, hogy lépést tartsunk az uniós szabályozásokkal. Herr Walker, möchten Sie etwas ergänzen zu den Fragen, bitte? Walker úr kiegészítőleg óhajta válaszolni. Köszönöm a lehetőséget. Azt szeretném még hozzáfűzni, ahhoz a kommentárhoz, amit George mondott, Guernsey több évet töltött azzal, hogy nagy figyelmet szenteljen a, a felügyeletnek olyan helyzetekben, ahol harmadik felek részt vehetnek, így vagy úgy az ügyfél viszonyrendszerben. Függetlenül attól, hogy a harmadik fél részt vesz ez, a, ez nem ment fel senkit azon felelősség alól, hogy a Gönzbeli bankok és trust szolgáltatók teljes mértékben megfeleljenek az érti e kereteknek. A vizsgálatok, nemzetközi vizsgálatok nagyon pozitívan értékelték az ebbeli megfelelést, ezt korábban elmondottam már, és az, hogy egy, egy ügyvédi cég, jogi cég került kinevezésre a, a Guernsey-beli hatóság részéről, semmi módon nem akadályoz bennünket abban, hogy teljes mértékben átlássuk az ügyfélkapcsolatok kapcsolatok miben létét és a bankok, valamint trust és vállalati szolgáltató ügyfélkörök átláthatóságát semmiben sem csorbítja vagy sérti a mi részünkről. Köszönöm szépen! Tudjuk, hogy a 220 ezer postafiók székből a Mossack Fonseca körében 120 20 ezer a Virgin Islanden volt be, bejegyezve, és Delaware-t is. Van, és ott államokat is tájékoztatunk arról, hogy hogy néz ez ki, hogy mikor több ezer vállalat egyetlen egy épületben tart fel központot. Nehéz kérdés, ez foglalkozni kell vele. Kofot ö, képviselő helyett, a akinek el kellett menni egy másik ülésre, Evelyn Régnernek adom meg a szót, az hozzá meg részéről. Köszönöm, elnök úr. Először is a csatornaszigetek és Guernsey képviseléhez fordulok elsőként. A taxe bizottságban, és aztán itt a Panama bizottságban is többek között azt az jutott a tudomásunkra, hogy Guernsey-ben, nincsen társasági, eh, illetve adó regiszt, cégregiszter, adó, cégnyilvántartás. Képzeljük csak ezt el, nincsen cégnyilvántartás. Hogyan lehetne így bármiféle hatósági eh, együttműködést biztosítani? A tényleges tulajdonossal kapcsolatos információt hogyan tudja biztosítani cégnyilvántartás? híjen. Eh, Hogyan kívánják és tudják garantálni azt, hogy az uniós tagállamok automatikusan tudnak tényleges eh, tulajdonosra vonatkozó információt a Brexitet követően? Automatikusan eh, hajlandóak ezt teljesíteni? Második kérdésem a közvetítők kapcsán. Önök szerint korrekt az, hogyha a közvetítők a, ezeken a szigeteken az adószabályok kiskapui ról tájékoztatják az embereket, nyilván vannak kiskapuk. Illetve a 0%-os társasági adókulcs kapcsán el tudja magyarázni nekünk, hogy Guernsey esetében hogyan lehet az adó az adócsalás elleni küzdelem élharcosa, miközben 0%-os adókulcsot, társasági adókulcsot tart fenn. Úgy érzem, hogy ez oximoron. Köszönöm. Ki kezdi? Walker úr. Ez alkalommal tessék. Yes, thank you. I, I shall ask my colleague. Köszönöm. Majd kollégám Rob beszél az adóügyi kérdésekről, de az elsőre én magam had mondjak valamit. Absolutely incorrect and wrong. Inkorrekt és helytelen azt állítani, hogy nincsen cég nyilvántartás guernsey Persze, hogy van cégnyilvántartás. Minden cégnek, jogi személynek be kell eh, regisztrálnia ebbe az, az adatbázisba, és alapvető információt eh, be kell eh, nyújtania, amit nyilvánosságra is hozunk. A cég nyilvántartás honlapján keresve könnyen rábukkanhatnak, hogy a jogi személyeket igenis bejegyzik, regisztrálják. Korábbi Eh, hozzászólásom során arról beszéltem, hogy a jövőbe tekintve a tényleges tulajdonosokra vonatkozó külön eh, nyilvántartást vagy adatbázist szeretnénk létrehozni. Ez egy teljesen külön rendszer a meglévő cég nyilvántartás eh, kiegészítő adatbázisról beszélünk. Um, you've talked about Uh, whether or not the existence... Arról is beszélt, hogy a hogy a tényleges tulajdonosokra vonatkozó teljes információt ki tudjuk-e eh, adni. a due diligence szabályai vonatkoznak Guernsey-ben ezekre a kérdésekre. Az, hogy egy másik joghatóságban egy formation agent van, ez nem semmiféle következményekkel nem jár az elvárható körültekintés szabályainak az alkalmazására. A más joghatóságok szerveivel igenis tudunk adat cserélni, illetve meg tudjuk adni a tényleges tulajdonosokra vonatkozó teljes kimerítő információt, és nem csak ezt, hanem rendszeresen pozitív visszajelzéseket kapunk arra, hogy milyen gyorsan és milyen kimerítően adjuk meg ezeket az információkat. Robnak adom át a szót. Yes, thank you to the... Köszönöm szépen a kérdést. Olyan téma ez, amely több kérdést is vörös vonalként végigkísért a TAX 2 szakbizottság tavalyi megbeszélésén során. Colin beszélt már a 0%-os adósávról a bevezetőjében, és ennek miben létéről, és e kommentáriai során ugye arról is beszélt, hogy ennek a célja nem az, hogy odavonzzuk a tranzakciókat, hanem az, hogy azt biztosítsuk, hogy az, a tranzakció Guernsey-ben ne egy plusz adóterhet, hogy elkerüljük a kettős adóztatási gyakorlatot, mert viszont kicsi a kettős adóztatás elkerülő egyezményhálózatunk, így módon tehát a nulla sávval azt kerüljük el, hogy kettős adóztatás történjen. Az, aki viszont szeretne visszaélni Jerseyben a 0%-os sávval adóelkerülés céljából, ugye nem vagyok naív, hogy azt mondjam, hogy ne, ilyen nem történhet meg. Nos, ez ellen az a lépésünk, hogy az olyan joghatóságok adóhatóságait Guernsey-ből és Jerseyből is megfelelő információval látjuk el e tranzakciók miben létéről. Az erre vonatkozó nemzetközi standardeket az OECD indította el az információ kérésre a beadott információs sere alapján, és ahogy a megnyitónkban is elmondtuk, 60, 60 adó információ cseré megállapodásunk van, a legtöbb EU tagállammal van ilyenünk egyébként, és részt vettünk az automatikus adóinformáció csere rendszerében is, a savings, a, a megtakarítás irányelv végrehajtásában, és most a több, a több oldalú adminisztratív adóügyi kölcsönös segítségnyújtás rendszerében is részt vállalunk, és ennek az eszköznek az ernyője alatt automatikusan cserélünk adót, adatokat a Common Reporting Standardek alapján. Tehát nem csak, hogy támogatást adunk kérelemre más adóhatóságoknak, konkrét megkeresésekre vagy vizsgálatok esetében, adó elkerülés vagy adócsalás gyanúi esetén, hanem a tranzakciókról, a Guernsey-ben lefolyt és Jersey-ben lefolyt tranzakciókról ezen adóhatóságoknak adunk folyamatos információt, hogy, hogy egyáltalán ö, azt eldöntsék, hogy indítanak-e vizsgálatot, tehát már ezt megelőzően is van együttműködésünk és adatcserénk, hogy képben legyenek. És az adó ügyekben való együttműködés az Európai Joghatóságokkal című meghallgatás során erről számot adtunk. Ennek alapján joggal mondhatom, hogy minden nemzetközi sztendernek megfelelünk e tekintetben. Köszönöm. Azt hiszem elhangzott itt hogy 23 európai állammal dolgoznak együtt ezen információs rendszer keretei között. Lehetséges-e elmondani, vagy kimondani, hogy melyekkel nem működnek együtt, hiszen csak négy marad a Nagy-Britannia. Paul. Paul úr. I think there may be a, a misunderstanding. Lehet, hogy némi félreértés van ez ügyben, elnök úr. Ahogy azt jeleztük a hozzászólásunkban. Minden uniós tagállammal együttműködünk. Voltak olyan tagállamok, akik adóügyi ö, információ csere megállapodást szerettek volna velünk kötni, voltak, akik a kettős adóztatásokról is szóló megállapodást próbáltak kötni velünk, voltak, akik a multilaterális keretet tartották elégítőnek, és minden tagállamra vonatkozik a közös jelentéstételi és beszámolási kötelezettség, így tehát elmondhatom, hogy a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokat rendszeresen megosztjuk az összes tagállammal, kivéve Ausztriát, akik egy év késéssel jövő évtől fogják csak ezt alkalmazni, csak 2018-tól adunk nekik információt, de minden tagállam mód felől ez. Gönzi kollégám 0%-os adókulcsra vonatkozó kommentárját kiegészítve, ahogy azt a bevezetőmben is említettem, az Európai Unión kívüli joghatóságok közül minket a tékeltek többször is, és arra jutottak, hogy nem káros a 0%-os társasági adókulcsunk. Ez kettő elvre épül, először is a diszkrimináció mentesség elvére, másodszorban pedig az adó semlegesség miatt is. Kettős adózás elkerüléséről szóló megállapodásaink nincsenek, egy-két kivételt eltekintve, hogyha nincsen 0%-os társasági adókulcsunk, akkor kettős adóztatás elkerülését nem tudjuk ö, biztosítani. A különböző befektetési alapok, szuverén alapok nagyon gyakran nálunk fektetnek be, amelyek aztán az európai pénzügyi piacokra áramolnak tovább, és ez azt hiszem, hogy mindenkinek az előnyét szolgálja. Meggyőződésünk, hogy minden joghatóságnak joga van az adókulcsát ö, ö, saját maga megállapítani. Mi hiszünk az adóügyi autonómiában, úgy érezzük, hogy ez alapvető fontosságú elvise tekintetben a 0%-os adókulcsal nem vagyunk egyedül, vannak olyan tagállamok, eh, amelyek eh, esetében szintén vannak egyes adók, amelyek 0%-osak. Tehát azt hiszem, hogy legitim módon járunk el, főként mivel az átláthatóságirem elkötelezettek eh, vagyunk a befektető származási országában, hogyha rendesen adóztatnak és legitim módon megadóztatják a be, be, bevételeit, akkor nincs probléma. Powell úr, ez a teljes átláthatóságot feltételez, ez az első dolog, és a második, vannak ugyan tax rulingsok, amelyek bizonyos adóztatást csak belső résszel tesznek lehetővé, mint az Amazon Luxemburgban, vagy az Apple esete Írországban, de a 0%-os adókulcs az Európai Unió tagállamaiban vállalati adóként nem létezik, csak bilaterális megállapodások keretében a legalacsonyabb kulcs az 12-12,5 százalék Észtországban és Írországban. Itt nem az adóügyi szuverenitásról van szó. Régner asszonyhoz az a jelentés kérésem. Ő ugye osztrák a jelentéstevőt képviseli. Ausztriával is vannak megállapodásaik. Az írásbeli válaszra vonatkozóan van-e még kiegészítő kérdése? Köszönöm. The register question. Uh, you yourself answered Ön válaszolt az írás kérdésében arról, hogy 2017 áprilisában a jönzi jóvá hagyta a beneficial ownership jogszabályt. Tehát önmag, önök válaszoltak közvetlenül erre a kérdésre, hogy a regisztráció 2017 nyarán föláll. Tehát az ön válasz teljesen más volt, én utána kellett járjak. Azt mondták, hogy minden fölállt, minden rendben van, holott csak most nyáron állítják föl a nyilvántartást a döntés alapján, és most fogják majd végrehajtani ezt. Oké, okay. korrekt? Ja. Ez helyén való? Állítás? Walker úr. Röviden kérem csak reflektálni, igennel vagy nemmel. As I understand. Ahogy én értem, amit mondott, az osztrák eh, képviselő úgy gondolja, hogy most indítunk el egy jogszabály alapján nyáron egy keretet, egy beneficial ownership információs regisztrációra, ez helytálló. Oké, okay, gut. Als nächster für die EVP... Következőként a néppárt nevében Gabriel Mátó következik, tessék. Köszönöm, elnök úr. Jó magam, spanyol vagyok. Gibraltár vonatkozásában nincsenek tehát meglepetések, hogyha a kérdéseim különösen a gibraltári eh, képviselőhöz van, ö, irányulnak. Ugye itt szó esett a Brexitről. A Brexit az Brexit, ez érvényes Nagy-Britanniára, de a kolóniára is. Semmiféle ö, támadás nélkül, ugye Tipping úr utalt erre, és az elnök úr is hivatkozott erre a kijelentésre. Hogyha mindezt megtennék, amit, amiről beszámolt, akkor egy kedvező adminisztráció alakulnak ki, ami a tökéleteshez közelít, én ebben őszintén nem hiszek. Ugye egy adóparadicsom jellemzői hasonlóak ahhoz, amit itt láthattunk, a cégek adóügyei, ugye itt elhangzott, hogy ez káros, a bizottság nyilatkozata szerint is itt egy nagyon széleskörű offshore ágazat működik, aztán itt az OECD adataira is utalok a 30, illetve 15 ezerre. Vannak ugye itt postafiók cégek, fantom cégek nem végeznek valós tevékenységeket nem tudjuk kik a finanszírozói, aztán itt vannak a tax rulingsok, -ok, a bizottság megnyitotta a vizsgálatot, és nagyon sok ugye a bürokrácia az EU-ban, ott viszont nem, ezekkel az adóügyi megállapodásokkal meg lehet oldani ezeket a problémákat. Mindez tehát a tökéletességhez közelít, hát nekem megvannak a kétségeim ezt illetően, íme a kérdéseim. Vannak-e, léteznek-e még adóügyi megállapodások a jelenleg zajló vizsgálat ellenére, és milyen rendelkezések nyomán, milyen rendelkezéseket foganatosítottak a vizsgálat nyomán? lesznek-e intézkedések, hogy elkerüljék, hogy az adóelkerülők Gibraltát használják saját személyazonosságuk elfedésére, és még idéznék valamit, ami nagyon fontos, mégpedig a dohánycsempészetre utalnék, az adatok valóban figyelemre méltóak. Itt 55 millió dobozni cigaretta importról beszélünk, tehát rengeteg import, importról van szó, akár itt nem csupán a gyermekek, hanem mert az elhunytak is cigá, dohányoznak. Tehát hogyan akarják ezt korlátozni? Ez ugyanis nagyon sős károkat okoz ez a dohány csempészet. Aztán Ugye itt ez nem, megfelel, nem felel meg a normális fogyasztásnak a terület nagysága arányában. Ellenőrzik-e a tranzakciókat, és mindig bejelentik-e az információkat az EU-nak? Köszönöm szépen az adócsempészet. A, a dohánycsempészet csak addig annyiban járhat szerepet, hogy az alapja a különféle adórendszerek közötti különbség Németország és Franciaország között van ez, illetve a benzinnél van Luxemburg és Németország között, a németek mint Luxemburgban tankolnak a határ mentén, a franciák meg átjárnak a határ mentén Németországba cigit vásárolni. A kérdés én értelemben adó vetülettel is bír, így érdekes, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, állok úr. Köszönöm ezt az érdekes nyilatkozatot a képviselő részéről sajnálom, némileg a hangvételét, a hangütését, de hát talán diplomatikusabb módon is el lehetett volna mondani mondandóját, e technikai eszmecsere szellemének megfelelően, de hát azt ugye tudjuk, hogy Gibraltár nem spanyol, hanem brit, ezzel vége a sztorinak. Ennyi van. Engem Gibraltárban neveltek, a családom ott él, a 18. század óta, amikor gyerekkoromban Gibraltár gyarmat volt. Ez elég régen volt sajnos, mert hogy elég öreg vagyok, mondhatom. Amikor öt éves voltam, például Gibraltár gyarmat volt. Bárki, aki most azt mondja viszont, hogy Gibraltár gyarmat volna, az majdnem, hogy hazugság. Olyan keményen fogalmazott, mint ön, ahogy megfogalmazta a saját véleményét. A brit spanyol, nagy, Spanyolországban delegált brit nagykövet nyilvános levelet írt, amely rámutott arra, hogy teljes mértékben önrendelkező, önfinanszírozó brit tengertúli terület, ahol is Egyesült Királyság kompetenciája csak a külügyre, a védelemre korlátozódik, és a belső biztonság bizonyos aspektusaira, és semmi másra nem terjed ki az Egyesült Királyság joghatósága. Nem az 1960-as években vagyunk, amikor is a gibraltári kormányzó, akinek csak egyetlen feladata van, az, hogy a királynőt, mint Gibraltár királynőjét is képviselje alkotmányos alapon, egyébként semmiféle végrehajtó hatós, hatalommal nem bír Gibraltárban. Elnézést kérek, hogy kicsit elragadottam magam, de ezt el kell mondanom. A Brexit az Brexit. Nyilatkozatomban elmondtam azt is, hogy mi a kemény Brexit alapján tervezzünk. Ez igaz. Nem várunk mást. Az írásos kérdésekre adott válaszomban, bizonyára olvasták ezeket, és ön is, említettem azt, hogy annak ellenére, hogy 90 ban a gibraltáriak a bemaradás mellett szavaztak, most ott vagyunk, ahol megkaptuk a kártyacsomagot, ez, ebből kell játszani, Brexit szempontjából el kell fogadjuk, hogy ez kemény lesz, mert nem lesznek engedmények valószínűleg. Nem lesz semmiféle speciális státuszra vonatkozó kedvezmény várakozásaink szerint. A többi pontra kitérve az adó paradicsomokat illetően többször Számtalanszor említettük azokat az, az adó, azokat az információs remelődősokat, amelyeknek részesei vagyunk, úgyhogy ugye ezt meg lehet nézni, hogy igazán mondok, vagy sem. Spanyol uh, információ kérelmekre vonatkozóan folyamatosan reagálunk, és ennél még fontosabb talán, hogy ez év szeptemberétől átadunk tömeges információcsomagokat minden Európai Uniós tagállamnak az adminisztratív együttműködés irányelv alapján, annak módosítás alapján. Így módon a spanyol királyság is 2017. szeptemberétől tömeges adatokat kap minden pénzügyi számláról, amelyet Gibraltárban tartanak fenn entitások. Az adó megállapodások ígyében, pedig a textilünk ígyében az Európai Bizottság rámutatott, ezeket nem is lehet textrulinak nevezni, amelyek Gibraltárban történtek, mert az, ha állami támogatást tartalmaz, akkor meg akkor azt kell tartalmazni, hogy az, az állam felment egy vállalatot adófizetés kötelezettsége alól. Gibraltár megvizsgálta a jogértelmezés minden egyes esetét, amelyre ez érvényes lehet, és úgy találta a vizsgálat, hogy egyetlen esetben sem mentettek fel adófizetés alól vállalatokat olyan esetben, amikor meg kellett volna fizessék azt az adót. Tehát az Európai Bizottsággal tovább is együttműködünk, információt is küldünk, meg vagyunk győződve arról, hogy ez így rendben van. Ami az új jogszabály értelmezéseket illeti, nincs jelentős szám, sőt, tehát egyáltalán nincs ilyenről tudomásunk. nyilván az Európai Bizottság vizsgálatát megvárjuk majd, a gibraltári kormány azonban teljes mértékben meg van győződve arról, hogy helytálló az álláspontunk. Ezzel kapcsolatban végül a dohány egy kicsit tehát váratlan, vagy nem, talán nem ide tartozó témájának felvetése, de hát én pénzügyi szolgáltatásokért vagyok felelős, nem más cikkekért, erre nem reflektálnék. Panama dokumentumok alapján azonban van némi jogosultsága esetleg ennek a kérdésnek. Még egy pillanatra tartanám fenn önöket. Újra utalok rá, és elküldöm majd a Nemzeti Kockázat Elemzési Vizsgálatunk eredményét és jelentését, amely az elméleti kockázatok, fenyegetettségek vizsgálja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozási összefüggésben. A Task Force iránymutatásának megfelelően készült el ez a jelentés, és a módszertanban, a kockázat elemzés módszertanában többféle ágazat szerepel, amely elméletileg, elméletileg hangsúlyozom, olyan ö, forgatókönyvben lehetne részes, amely pénzmosás ö, gyanúját vetheti fel. Mit teszünk ilyen kockázatok elkerülésére? No, uram, mivel teljesen átláthatóan működünk, beletettük a dohány ágazat kockázatait is a módszertan által vizsgált területekre. Nem láttuk, hogy pénzmosás történne itt, de nyíltak, átláthatóak vagyunk a leginkább e működésünk során, garantálva azt, hogy ezek a kockázatok feltétlenül figyelmet kapjanak ami a dohány és egyéb termékek volumenét illeti. Lehetné itt egész nap vitatkozni, vagy beszélgetni erről mondjuk, de jól tudja, uram, hogy kb. 10 millió látogató van körülbelül a gibraltári szárazföldi határon keresztül, akik belépnek, akiknek bizonyos kor fölött joga van arra, hogy cigarettát vásároljanak. És a spanyol import szabályoknak meg kell feleljenek. A gibraltári főminiszter orvérzésig ismételte már meg azt, hogy nagyon szigorú jogszabályaink vannak arról, mennyi dohány terméket lehet egyéneknek vásárolni, hol lehet, hova lehet elvinni, nem lehet, hogy nem lehet elrejteni, és hogy hogyan akarjuk kockáz, azt az elméleti kockázatot csökkenteni, amely meghatározza a nemzeti kockázat elemzések. Elnézést, egy ilyen sok időt vettem igénybe, azonban remélem, hogy kimértő válaszokat adtam. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Tipping úr. Ami a diplomáciát illeti, itt inkább közvetlenül vetjük fel a kérdéseket, a diplomácia nem ö, játszik egy döntő szerepet a vizsgálóbizottság esetében. Ezen kívül a Gibraltar és Spanyolország közötti bilaterális kapcsolatokat nem fogjuk ide kapcsolni, ebben biztos lett, harmadsorban pedig azt hiszem, hogy a dohány kérdés az egy másik kérdés, ugyanakkor összefügg az adó ügyekkel. Itt nem csupán a Panama papers hanem más adó elkerülés, adócsalási esetekkel is foglalkoznunk kell ez a megbízásunk. A következő a feszok listáján az SND nevében Ramon Zsuregi Atondó, tessék. Köszönöm. Elnök úr, négy kérdésem lenne Tipping úrhoz. Bizonyosan nem fogok a gibraltári politikai helyzetre utalni, én az adógyi rendszerre szeretnék utalni, ez az érdekes számunkra, melyek az adókedvezmények, amelyeket Gibraltár a szerencsejáték ágazatnak kínál. Hogyan lehetséges, hogy a szerencsejáték ágazat nagy része Gibraltárban telepedett le? Milyen adó megállapodások vannak, minden adógyi, milyen adógyi megállapodások, milyen ö, ok miatt vonzza ezt az ágazatot Gibraltár? A második kérdés, amit egy adatot erősítsen meg Gibraltárban. Ö, Ugye 28 ezer lakos fölötti a lakosságszám, és 30 ezer céget regisztráltak. Hát ez elég különös tény, hiszen a világ egyetlen országában sem jut egy cég egy lakosra, tehát a gyerekeket is beleszámítva. Sőt, még több is van, mint ahány lakosa van az országnak. Eh, la, la, la pregunta, la pregunta. Ezek tehát a kérdéseim. El companies, que pudiéramos llamarlas así. Aztán ezek a fantom fantomcégek önök szerint ugye ezeket adóelkerülők és használják más országokban, ból, akik próbálják elrejteni személyazonosságukat az adóhatóságokkal szemben, próbálják elrejteni ingatlan vagy ingó vagyonukat. Ön szerint vannak-e ilyen esetek? Itt ugye több ezer cégről beszélünk, amelyeket Gibraltárban jegyeztek be, és úgy tűnik, hogy ezek nagy része nem folytatott valós gazdasági tevékenységet. A harmadik kérdésem. Egy ilyen kicsi területen 340 adó megállapodás volt a Gibraltári kormány részéről vállalatokkal, és a bizottság jelenleg 160 esetet vizsgál, hogy megbizonyosodjon, volt-e adó tám, ö, állami támogatás. Az utolsó kérdésem, milyen intézkedéseket foglalatosít Gibraltár annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a cég nyilvántartás ezt a homályosságot is magában foglalja a tulajdonosok személy azonosságára vonatkozóan. Négy nehéz kérdés. Tipping úr, a kérdés, ezután nem a Spanyolországa való konfliktusra kértek ki, hanem szakkérdések kapott. Köszönöm a kérdéseket. Kicsit más hangvételben érkezett a kérdés, mint az előbb. Az online uh, játékok uh, kapcsán az első ilyen játék cég 98 környékén jött Gibraltárba. Azért, mert egy jóval magasabb adókulcs elől menekültek az, Egyesült Királyságban. Alapvetően az történt, hogy Gibraltáron ennek az Egyesült Királyságban ez egy nagyon híres cég volt, nagyon gyorsan két-három még nagy másik ilyen brit cég is követte őket. És gyorsan megvolt a kritikus tömeg, egyik a másiktól kapta az, az ötletet. 10%-os adókulcsról beszélhetünk, 19%-os az Egyesült Királyságban, ö, azt hiszem a tesegi adókulcs, de körülbelül 3500 egyén dolgozik az online játék ágazatban, szakértők, akik Gibraltáron élnek és dolgoznak. Ennek a fontosságát nem szabad alábecsülni. Kicsit hasonlít ez, mint az a gépjármű biztosítási cégek esetében, akik nem adóügyi okok miatt érkeztek, azért jöttek, mert minden feltétel megfelelő volt számukra, de amikor volt egy-kettő-három, akkor meg volt a kritikus tömeg, másokat is oda vonzottak. Of that particular sector. With to the number of companies, I'm actually by... Ezen cégek ügyében Én vagyok jogszabályok értelmében felelős az önbejegyzett cégekért. Azt hiszem, már azt említettem, hogy 29 ezer volt a bejegyzett cégek száma 2005-ben, ma 15 ezer környékén van ez a szám. Erről külön elbeszélgethetünk, hogy miért feleződött meg a Gibraltáron bejegyzett cégek száma az elmúlt 12 év során. el lehet-e bújni ilyen Gibraltáron bejegyzett cégek mögött? Persze, de éppen ezért az unióból jövő jogszabályok, pénzmosás eh, ellenes jogszabályok pontosan ezt célozzák, ezt a problémát annak érdekében, hogy a 15 ezer céget kezelő eh, társaságoknak megfelelően eh, alapos, kellő körültekintéssel kell eljárniuk, és ki kell tudni adni a tényleges tulajdonos adatait. Politikailag a politikai a politikai életben kitett személyeket hogyan tudnánk beazonosítani, ha nem tudjuk, hogy ki, kik a portugál cégek tényleges tulajdonosai. Nyilván a kettő szorosan összefügg. Ez az egésznek a lényege. Pontosan ezért kell uh, ezért van szükség arra, hogy ennek az ágazatnak ez az információ rendelkezésre álljon, tehát hogyha adószervektől, bűnüldöző szervektől ilyen kérés érkezik hozzánk, akkor tudnunk kell válaszolni ezekre a kérdésekre. A negyedik kérdéssel kapcsolatban 165 ilyen ad, e- előzetes adó megállapodást vizsgál az Európai Bizottság, ez való igaz. A tisztelt képviselő korábbi kérdésére válaszolva már elmondtam, hogy meggyőződésünk, hogy olyan tax rulingot, előzetes adó megállapotás nem született, amely vagy csökkentette, vagy felmentette az adófizetés alól az érintett céget. Mi úgy érezzük, hogy ez csak egy értelmezés, amelyben megállapítunk, hogy bizonyos adókat kell -e fizetni. Köszönöm, Tipping úr. Többiek kuhatják az elhangzottakat kiegészíteni ugyanakkor a kérdés kizárólag Gibraltárra vonatkozott, nem akarják, akkor továbbadhatom a szót Pirko Ruán asszonynak az ECR részéről. Haluaisin kysyä suurten tilintarkastus... Köszönöm szépen. Az adótanácsadó és könyvelő óriás cégek milyen szerepet játszanak a Gibraltári jogszabályok előkészítésében. Pár évvel ezelőtt volt egy ügy, amikor is eh, Price Waterhouse Coopers és az Ernst Young nagyon fontos szerepet játszottak, amikor mielőtt a Jersey, a kártékre vonatkozó, illetve a korlátott felelősségre vonatkozó jogszabályokat eh, elkészítették. Tehát ezek a nagy adótanácsadó cégek Játszottak-e szerepet az új jogszabályok előkészítésében? Ha igen, akkor milyen szerepet? A Brexit tárgyalások a következő kérdésem. Jól mutatja, hogy az adó paradicsomok útján elindulni mennyire veszélyes. A csatornaszügetek és Gibraltár egész gazdaságára veszélyes ez, hiszen az Európai Unió pénzügyi piacához való hozzáférést könnyen elveszíthetik. Vannak terveik arra, hogy ez ügyben javítsanak a helyzetet? Island. Hiszem az első kérdés a csatornaszigetek képviselőjére irányul. Ki szeretné kezdeni? Power úr, Volker úr, tessék. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kérdést kapcsolódva ahhoz a szerephez, mert nagy számviteli cégek vagy nagy vállalatok általában a jogalkotási programban szerepelnek, ugye a, mi pénzügyi központ és központ nagy jogalkotási programunk van, innovatív termékek lefedésére, amelyeket a, számvevő, a pénzügyi szolgáltatások körében felmerülhetnek világszerte. Ezen jogszabályok körében széles körű konzultációt is tartunk a, stake, a Jersey-beli stakeholderekkel. Van egy az ipart képviselő testületünk, szakmai testület, amelynek van egy technikai bizottsága, mert biztosítja azt, hogy a, a, az ágazat minden szereplőjével konzultálunk. Fontos ezt látni, és a jogszabályalkotáskor figyelembe venni a, a jogi megoldások tekintetében minden hatósággal is egyeztetünk, adóhatósággal, pénzügyi hírszerző szervekkel, a, az ügyészséggel és a szerencsejáték bizottsággal is. Tehát széles köz a konzultáció, és nem egy-egy vállalatra van kihegyezve, hanem egy széles körű és általában nyilvánosság előtt folyó konzultációban történik mindez. Bitte Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. A helyzet Guernseyben némileg hasonló. Joggal mondhatjuk, hogy tíz évvel ezelőtt még nagyon kicsi volt a konzultáció adójogszabályok körében bármely külső testülettel, és ez vezetett oda, hogy a jogszabályok végrehajtása sok esetben hibákat tartalmazott, vagy nehezebb volt végrehajtható a gyakorlatban. Tehát ezért egy sokkal kollaboratívabb együttműködésünk van a, számbevő, szám, a, a hatóságokkal is, meg a számviteli szakmai szervezetekkel is. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ezen utóbbiak írnák a szakpolitikákat, vagy jogszabályokat, vagy hatással lennének a jogszabály folyamatára. Konzultációba bevonjuk őket a részletek meghatározásában. Herr Tipping, möchten Sie noch... Tipping úr, óhajtja el még kiegészítő az elhangzottakat? Only to say that with regards to... Uh... Annyit tennék hozzá, hogy mi is az ágazat képviselve általában tárgyalunk, vagy konzultálunk, és nem egyes uh, vállalatok vagy entitásokkal az új jogszabály tekintetében. Köszönöm. Következőként Májta Ruiz következik az ALDE nevében. Köszönöm, elnök úr. Tehát önök valamennyien csodálatos, ragyogó módon mutatják be a helyzetet. Az egyik legnagyobb adógyi akit ismerek azt mondta, hogy néha olyan, mint hogy a rajzfilmeket néznénk, nem is értjük, hogy ki kit üldöz igazából ezekben a helyzetekben. Ahogyan tudják, volt itt egy reakciós 20 ezer fantom céget lepleztek le hagyományos eszközökkel, semmi ilyen eredményt nem lehetett volna elérni. Tipping úr, ön ugye már választodott erre, de hogyan tudja, a Fonseca féle e-mailek esetében minden működik. Úgy tűnik, hogy még mindig működik a Neptun House, ami több ezer cégnek ad otthont. Feltételezzük, hogy annak más cégeket is ellenőriztek, mint a Mossad Fonseca, amely a 30 ezer között lehet, 30 ezer cég között, amelyek Gibraltáron működnek. Végeztek-e önök tehát egy ilyen jellegű ellenőrzést Gibraltáron? Ez lenne a kérdésem. Ugye a lakosság szám az ugyanannyi, már nagyon régóta, de mi is történt itt? Aztán van itt egy jogszabály azon személyek védelme érdekében, akik nagy ö, szolgálatot tettek, ugye amikor felfedik, hogy hol került sor pénzmosási esetekre, önök egy jogszabályt alakítottak ki az informátorok védelmére, akik ismerik ezeket a jogellenes cselekményeket. Itt Gibraltárra utalok, de ez más területekre is érvényes. Ami az adó megállapodásokat illeti, az Európai Bizottság jelentésében nem ugyanerre a következtetésre jut, mint ön Tipping úr. Ott az szerepel, hogy önök adóparadicsomként működnek ugye nincsen rendszeres adófizetés, sem a passzív jövedelem, jövedelem, sem a közvetítés, sem a marketing tevékenység, vagy a trust tevékenységek esetében. Tudná válaszolni a kérdéseimre? Biztos vagyok benne, hogy érdekes lesz önt meghallgatni, de a többi előadót is elnök. Számos kérdés hangzott el, melyeket részben már megválaszoltak. Tipping úr, önkezdítessék. Thank you very much, and thank you to the honourable member for the... Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm a tisztelt képviselőnek ezt a képviselőnek ezt a kérdést. Az első pár kérdést nem vagyok benne biztos, hogy értettem, vagy jól értettem. Mint hogyha ön nem hinne abban, hogy mi nem idilli a helyzet. Mi megpróbálunk tényszerű leírását adni a gibraltári helyzetnek, se többet, se kevesebbet. mert tűnik, ezt nem nagyon hiszi. Ami a adó meghatározásokat illeti, a, továbbra is vizsgálja ezt az Európai Bizottság. Szerintem az általunk nyújtott információ ügyében van némi félreértés. Említettük a végén, hogy milyen ágazathoz tartoztak ezek a cégek. Hangsúlyoznom kell, hogy marketing tanácsadás és így tovább. Mégis nagyon fontos elmondanom a következőt. A jogszabályok értelmezése független attól, hogy melyik ágazatról van szó. Hogyha ez így lenne, akkor egyértelműen eh, állami támogatásról lenne szó. De hát nem ez a, a helyzet. Nem az a célunk, eh, hogy sok cég egyáltalán ne fizessen eh, adót Gibraltáron, egyáltalán nem, sőt. Majd meg kell nézni, hogy mi lesz, mi történik alapvetően a vizsgálattal. Egyébként mi nagyon optimisták vagyunk, biztosak vagyunk benne, hogy ez pozitívan zárul majd. Köszönöm. Köszönöm. Kiegészítés, tessék. Uh, thank you, Chair. Thank you, Honorable. Köszönöm. Köszönöm először is magát a kérdést. Lenne egy-két megjegyzésünk ezzel kapcsolatban. Amikor a Panama Papers során nyilvánosságra hozott információt illeti, Jersey ügyében azt láttuk, hogy egy történelmi helyzetet vizsgáltak vissza a 80-as évekig, miközben nagyon szigorú szabályokat alkalmazunk a kapcsolatban, hogy a cégeket kezelő vállalatokra milyen szabályok vonatkoznak. Érdemes ezen a ponton hangsúlyozni, hogy mennyire szigorú a megközelítésünk, nem csak a felügyelettel, ellenőrzésekkel kapcsolatos ez, hogyha tényleges tulajdonosra kapcsolatban nem áll rendelkezésre minden információ, hogyha megfelelő gazdasági tevékenységet nem folytatnak, akkor bizony azt kockáztatják, hogy szankciókat foganatosítanak velük szemben, ahogy az többször elő is fordult, visszavonták az adott cégkezelő engedélyét, és az, a különböző cégeket pedig egész egyszerűen a, kizárták teljes mértékben a pénzügyi ágazatunkból. Más joghatóságokkal összehasonlítva, már pedig érdemes Amerikával és másokkal összehasonlítani. Úgy érzem, hogy a mi szabályaink különösen szigorúak, senki sem mondhatja azt, hogy Manivál mm. is egyértelműen elismeri és kimondja, hogy a tényleges tulajdonosokra vonatkozó jogszabályaink nagyon jól működnek. Köszönöm. Köszönöm. Még 20 másodperc kiegészítő kérdés. Nagyon röviden egy kérdést szeretnék feltenni. Hány engedélyt vontak vissza? Meg tudják küldeni ezeket az adatokat nekünk? Yes. Igen. Ja, bitte. Okay. Tessék. Meg válaszolta. Azt kérdezte tehát, hogy mennyi engedélyt hoztak vissza. Sorry, historico. És a történelmi a korábbi adatokkal együtt. Sorry, Chair, I, I, I'd understood from the... Sajnálom, elnök úr, a kérdést én úgy értettem, hogy megküldhetjük majd az ülést követően ezt az információt. Most így hirtelen csípőből nem fogom tudni megmondani. Exakt. Vielen Dank. Köszönöm, pontosan Pavel úr. Következőként szerepel a felszólalók listáján a GUE nevében Miguel Urban Crespo. Tessék, anya a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék most itt politikai vitába bocsájtkozni Gibraltár kapcsán. A mi frakciónk számára legalábbis a legfontosabb dolog a gibraltári munkavállalók jogainak és jövőinek védelme, de itt most nem erről beszélünk. Úgy tűnik, hogy a gibraltári hatóságok azért jönnek el ide, hogy úgymond eladják nekünk az ő szép világukat. Mi azt kérjük, hogy a nemzetközi sztendereket, minimum sztenderdeket tartsák be. Nincs itt semmi ünnepelni való, nagyon jól tudjuk, hogy Gibraltar egy kis terület, de úgy tűnik, hogy egyfajta adóügyi fekete lyuk Európában, ahogyan tudjuk, a kapitalizmus időszakában elég a ö, jogszabályi szigor enyhítésre, hogy mindenki oda rohanjon. Gibraltárban kevesebb, mint 30 ezer lakos van, ugyanakkor 15 ezertől is több a cég ön, ön szolgáltatta ezeket az adatokat, és ez teszi adóügyi fekete lyukká. Aztán itt van a cég nyilvántartás. Ugye ez egyáltalán nem kimerítő jellegű kérdéseim ha tényleg tiszteletben óhatják tartani a minimum sztendereket, és nem akarnak tovább adóügyi fekete lyukként létezni, én most nem adóparadicsomról, hanem adóügyi fekete lyukról beszélek, akkor tehát mennyi százaléknak kell ki teljes adatokat szolgáltatni a valós tulajdonosok közül, ugyanis a nyilvántartás magánjellegű, meddig, milyen mértékben tudják az átláthatóságra vonatkozó nemzetközi sztenderdeket tiszteletben tartani. Aztán az önök által elmondottak szerint június 26 óta alkalmazzák a negyedik és ötödik pénzmosás ellen irányelvet Gibraltáron. A Brexit milyen kihatással jár majd erre a kötelezettségre? Vannak-e esetleg elfedett fenyegetések, hogy ez esetleg egy nagy adóparadicsom elvárik ez a térség? Nehéz kérdések, már részben elhangzott némelyik. Tipping úr, önt találták meg megint. Igen, ez is köszönöm. Köszönöm a kérdést. És az összefüggését ennek némelyiket már feltették. Köszönöm, hogy a 15 ezer vállalatra vonatkozatunkat elfogadják. A Brexit ügyében a nyilatkozatomban, a nyitó nyilatkozatomban említettem, annak a végén, hogy a Brexit után Gibraltár továbbra is alkalmaz jelenleg információs cserevállalásokat, pénzügyi pénzmosítási intézkedéseket, és onnantól önkéntesen megtehetjük, hogy bármely EU jogszabályt egy egyben átveszünk, vagy nemzet, olyan nemzetközi sztenderdeket alkalmazunk, aminek ugyanaz a hatása. Ami a központi uh, kedvezményezett uh, nyilvántartást illeti, amely június 16-ától áll fel, a negyedik pénz, olyan irányelv 25%-os küszöbb tulajdonértékről beszél. A negyedik. Az ötödik, amit még nem fogadtak el, 10%-ra tenné le ezt a szintet. Meglátjuk, mi lesz az ötödik irányelvben, és azt végre is hajtjuk majd annak idején, amikor elfogadják. Jelen pillanatban a due diligence, diligence vizsgálat, amelyet a, a magánszektor az új ügyfelek elfogadásakor el kell végezem, talán 25%-os jogszabálykötelezmény, kötelezettség fontos, ám ha van egy politikailag érintett személy mondjuk, akinek akár csak egy százaléka a bír tulajdonrészel egy bizonyos struktúrában, hát ilyenkor megfőgyön alapján a magánszektorbeli cégnek bizony részesen kell vizsgálódnia. Nem akarok úgy tűnni, mint, mint egy, egy, egy a kereskedő, hanem ugye szándékom az, hogy a lehetőséget megkapjam arra, hogy tényszerű állás pontot ismertesek arról, hol áll Gibraltár. Nem. Reklámozni akarom Gibraltárt. Köszönöm, Tipping úr. A politikában az dicséret a legbiztosabb dicséret. Köszönöm. Azt hiszem, hogy az ötödik pénzmos elleni irányelv jelenleg van a triológus vitában, a következő időszakban döntünk majd erről, jelenleg belső viták tárgya. Röviden csak. Eh, sobre el registro privado. Eh, Ami a magán cégnyilvántartást illeti az átláthatósági sztenderdek értelmében, ön szerint nincs-e összeegyet, ezt összeegyeztethetőség azon tény között, hogy van egy magánregiszter és egy másik, ez nem hathat -e ki az átláthatóságra? Have a Nos, van egy cég nyilvántartásunk évtizedek óta már, ennek én vagyok a nyilvántartója, de ennek a mindennapi működését egy külső vállalat végzi. Ez így egyszerűen sokkal hatékonyabb. Necessarily, it is accessible on the internet. Cégnyilvántartás elérhető az interneten bárki számára, de ez nem mindig mutatja a tényleges tulajdonos tulajdonos, a cégigazgató vagy a névleges részvényes jelenik meg sokszor. De egy központi nyilvántartás létrehozása amely egyébként ez év június 26-án jön létre, ezt nem egy magáncég végzi majd, hanem a, a kormányzó igazgatásán belül, tehát a, a, az én vezetésem felett kizárólag hivatalnokok működtetik, semmiféle magánember nem vesz ebben részt. Köszönöm szépen, még hárman szerepelnek a frakciók részéről a listámon. Elsőként a zöldek nevében Ernest úr majd az FDD nevében Korben úr, majd pedig len a néppárt nevében Darius Rosetti. Tessék Ernest! Köszönöm szépen eh, a meghívott vendégeinknek. Nagyon sokan elmondták ezt, de nagyon agresszív adórendszert működtetnek, amely hátrányba hozza az unió többi részét. A Brexit tükrében az Európai Unió érdekében a belső piachoz való hozzáférésüket egyáltalán nem vehetik biztosra. Készen állnak arra, hogy az agresszív adórendszerüket átdolgozzák annak érdekében, hogy az egységes belső piachoz hozzáférjenek. Mert egyébként, és ezt kimondom világosan, nagyon sokan akkor azt fogják kérni, hogy ne férjenek önök hozzá a egységes belső piachoz. Gibraltár ügyében például rengeteg esetben elengedik az adót vagy a különböző díjakat. Hogyha ez így megy tovább, akkor nyilván több frakció is azt fogja kérni itt ebben a házban, hogy a belső piac, piachoz ne férjenek hozzá. Hajlandóak ezen változtatni? Kérdésem Gibraltárral kapcsolatban. Jelenleg 320 olyan sajátos kategóriába eső ember van, aki adóügyi szempontból Gibraltárinak számít annak érdekében, hogy a Gibraltár adókat fizethessék. Az automatikus adatcseréről beszélt, ez a nem rezidensekre vonatkozik. Kérdésem tehát világos, megosztják majd ezt az információt ezen emberek esetében is, vagy az ő rájuk vonatkozó információ továbbra is titokban marad? Köszönöm egy Brexit kérdés. Ki kezdi? Powell úr? Walker úr? És aztán majd visszatérünk még Gibraltárra. Tessék, Powell úr. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kérdést, képviselő úr ha a jövőt vizsgálgatjuk, akkor az várható, és remélem, hogy észszerű ez a várakozás, hogy az Európai Unió tekintetbe veszi a saját érdekeit is, és itt két dolog van, amit, amit fontos elmondani, és amit, amit elmondtunk a, az írásos válaszunkban is, meg a prezentációban is. A 0%-os adósáv célja az, hogy adó ö, ö, semlegességet biztosítson, és elkerüljük, elkerüljük a kettős adóztatást. Jersey és Guernsey e tekintetben sikeresen vonzott tőkét be világszert, világ különféle pontjától, és ezek európai beruházásokat és befektetéseket segítettek. Vannak független tanulmányok, például a Capital Economics részéről, meg a KPMG esetében Gönzi tárgyában, melyek bemutatták, hogy e tőke beáramlása Európába a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés céljait szolgálta az EU-ban. Az is látható, hogy Európával jó szomszédsági politikát akarunk folytatni, minden információt, amelyre igényt tartanak, azt garantálandó, hogy elkerüljük az illegális cselekvéseket és az adóelkerülést formáit, ezeket megadjuk. A bevezetőmben is említettem, hogy <clears throat> teljes mértékben hívé vagyunk a nemzetközi normáknak megfelelő információ cserének, ha több információra van szükség és ez nemzetközi szendelté válik, akkor ennek megfelelően fogunk a nemzetközi standardeknek megfelelően eljárni. Guernsey és Jersey esetében is. Tehát a jövőt vizsgálva, az Európai Unióval való kapcsolatainkat úgy tervezzük, hogy méltányosak legyenek, olyan döntéseket hozom mindkét fél, amely valóság alapján áll, és a nemzetközi normáknak megfelelően működjenek a joghatóságaink, az Európai Unió is ezeket követi egyébként. És így alapján egy jó szomszédsági kapcsolatot tudunk továbbra is fenntartani az Európai Unióval. Köszönöm, Volker úr kiegészítheti. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Én csak Egyet szeretnék érteni a kollégám által tett kijelentésekkel. Guernsey álláspontja ugyanilyen, ugyanez. És azt is szeretném hangsúlyozni, amit a, a megnyitómban is elmondtam, világossá téve, hogy Guernsey minden nemzetközi standardet betart az adóátláthatóság és az információcsere vonatkozásában, és ezen túl rámutattam néhány olyan EU normára is, amelyet betartunk, például az EU megtakarítási irányelv és az teljes körű automatikus információcsere 2011-től folyik, minden mellett pedig ö, úgy értekedek bennünket, hogy megfelelünk a, az üzleti adóztatás kódok kontaktjának 2012-től fogva már, és ezt az ECOFIN is, ezt az értékelést az ECOFIN is jóvá hagyta. Szerintünk ez egy pozitív, pozitív történet, amely mutatja, hogy az adó átláthatóság információ tekintetében jó szomszédjai vagyunk az EU-nak. Köszönöm, Tipping úr. E, még a kettős állampolgárságra és a bejelentésekre is vonatkozott egy kérdés. Üdv. Uh, ah, yes, thank you very much. Igen, köszönöm szépen. az egységes belső piachoz nem fogunk hozzáférni, ez a kiindulási alapunk Brexit ügyben. Ami állampolgárságot, nem állampolgárságot, hanem ö, eh, ö, állandólag szemet, vagy tartózkodást, vagy adó rezidensi státuszt illeti. Nos, ha valaki adóügyi szempontból nálunk rendelkezik lakcímmel, ha én például gibraltári lakos vagyok, én mert az is vagyok, akkor a gibraltári adó a hatóságnak kell bevallást benyújtanom, de hogyha az Egyesült Királyságban rendelkezem lakcímmel, akkor ott kell bevallanom, a, a, benyújtanom az adóbevallásomat igen, hogyha valaki adó szempontból rezidensnek számít, akkor másik országban, ahol korábban laktak, nem kellene beszámolni, illetve rájuk vonatkozó információt nem adnánk ki, kivéve Amerikával, mert Amerika esetében amerikai állampolgárokról, függetlenül a lakóhelyiktől beszámolunk. Okay. That, just very 20 seconds. 20 seconds. That means... Csak 20 másodpercben. Tehát, hogyha Gibraltára viszik át a vagyonukat, és most már állandó lakcímet rendelkeznek, akkor a rájuk vonatkozó információt az Unióban nem osztják meg. Hát, ha az egyén valóban adóügyi szempontból 320 emberről beszélünk, hogyha valóban adőgyi szempontból is rezidensnek számít, kategóri 2, 2-es kategóriás státusz az ezt jelenti. Igen, de svájciak, európaiak és az EGT térséghez tartozók bármikor Gibraltárra jöhetnek egyébként is lakni mert a személyek szabad mozgása ránk is vonatkozik. De hát arra próbál rámutatni, hogy ha valaki az adózási, valóban adózási szempontból átköltözik az Egyesült Királyságból Gibraltárra, akkor az Egyesült Királyságnak küldünk-e információkat? Nem, mert ha csak nem állampolgársági alapon működik az adózás, mint Amerikában, ott ugye csak az állampolgárság számít, tehát, hogyha nem az amerikai hasonló rendszer működik, akkor igazából az számít, hogy adőgyi szempontból hol rendelkezik állandó lakhelyen. Also, a äh, Gibraltar nem tartozik Máltához, Ciprushoz, és időzőben Ausztriához hasonlóan ahhoz a három joghatósághoz, amelyek jobban eladják magukat, úgymond. Melyek útleveleket árulnak. Do you want to answer that, sir? Sorry. Akar-e válaszolni? Kérdés? A a tolmácsvás eh, kicsit lemarad. Tehát eh, nem adunk, nem, semmilyen útlevélprogramunk vagy állampolgársági programunk nincs, más tagállamok, EU tagállamok vannak, nálunk nincs ilyen. Oké, okay. als nächster für die... Következő az ERDD részéről David Coburn. Megint. Nyilatkozat lesz biztosan adópolitika az EU-ban, hogy mi lesz a címe. Köszönöm, elnök úr. A spanyolok csempésznek Marokkó és Tanzsír között évekkel ezelőtt, és ez a, a semmi szóval, arról, hogy Ceutában és Melillában mi történik, amelyek Marokkóban spanyol birtokok. Tehát Spanyolország panaszkodik Gibraltar miatt, de önök mikor adják a marokkói királyságnak vissza Ceutát és Meliát? Ezt szeretném tudni. Egyesült Királyságnak kellett volna rendeznie Gibraltárt, mielőtt Spanyolországot támogatta volna, hogy csatlakozzon az EU-hoz. Úgy látszik, a brit kormány túl nagyvonalú volt akkor. És nagy Egyesült Királyság nem tűri hogy az ír rendezésünkben, Alsterben bárki beavatkozon, ez egy sőt Királyság része, és az ír köztársasággal a két fél kell, hogy megállapodjon. Mi nem avatkozunk bele a katalán ügybe, önök se avatkoznak be a baszk ügybe. Azon országok, azon válaszok, amiket az urak itt megadtak, megtesznek mindent, hogy fellépenek a bűncselekmények ellen Önök úgy gondolják, hogy az Európai Unió ezt a szakbizottságot arra használja, hogy adóprogramját kiterjessze, és szocialista parancsgazdaságát EU-ban terjessze, és megakadályozza az adóversenyt. Szerintem erre használják ezt a meghallgatást. Sok kollégámnak nem tetszik a versenyképes adó, valószínűleg egy európai szocialista köztársaságot akarnak létrehozni. Spanyolország, ha elfogadna a Gibraltár bizniszmodelljét, akkor nem volna olyan hatalmas. 25%-os munkanélküliség? Vagy mennyi? A fiatalok kb. 50% a munkanélkül, úgyhogy nem kínlódna is Spanyolország. Gibraltár tehát kiváló munkát végez. Európa egészének kéne, hogy üzleti modellként szolgáljon. Önök úgy gondolják, önök úgy gondolják uraim, hogy itt, itt önöket itt csak pofozó bábúnak használják? Ja. Ö... Igen, egy pillanat nem az adó tételek magasságról vitatkozunk, nem, az, nem a pénzügyi és gazdaságpolitikáról, hanem adóelkerülést, adócsalást és ö, pénzmosást, valamint postafiók vállalatokat. Ezek a témáink, témáink. Nem csak a Panama dokumentumok kapcsolatban. Coburn úr nyilatkozatai kicsit ezen mennek. Mégis ki az, aki válaszolna rá mindezek ellenére? Parancsoljon hagyd tegyem hozzá, a magas adó Európában vezet a bűncselekményekhez. Hogyha úgy szerveznék az adózást, mint mi Nagy-Britanniában, kevesebb gondjuk volna, és sikeres volna. Olyan sikeres, mint mi vagyunk, britek, és Gibraltár, milyen sikeres. Igen, de a brit konzervatívok nem az egyetlen frakció, amely támogatja az, a nem túl magas adókat. Ez butaság. Nagyon sok más politikai erő is adóhatékonyságra törekszik. Én nem vagyok konzervatív, én Jukipest vagyok, libertáriánus. Jó, jó, legyen az, ami akar. Graham Watsonnak biztos lesz majd ellenvetése, ahogy látom, hogy rázza a fejét. De hát ezeket az alap, nem ezeket az alapkérdéseket vagyunk hivatottak megvitatni az adótételekkel kapcsolatban. Van-e azonban hozzászólásuk mégis? Hát, ha hamis kérdése nyilván maximum kritikus választ lehet adni. A végén uh, egy percben Darius Rozáti professzor kapja meg a szót. Thank you, Chairman, and, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a vendégeknek, hogy ilyen érdekes információkkal érkeztek. Kettő kérdésem lenne. Az első, a nemzetközi cégek, vagy a külföldi cégek számára miért vonzó a Gibraltár és a csatorna szigetek ilyen a vállalatokat, vagy ilyen postáda cégeket miért hoznak itt létre. Nos, úgy tűnik számomra, hogy a pénzmosás elleni követelményeknek nagyon magas szinten eleget tesznek, fraud uh, control, illetve a csalások ellen nagyon határozottan felépnek. Ehhez csak gratulálni is tudok, bár ezen jogszabályok egy jelentős része a közelmúltban lépett életbe, illetve még nem lépett életbe. Kérdésem tehát, konkrétan mi teszi annyira vonzóvá önöket, hogy ennyi céget tudnak oda vonzani magukhoz, sokkal többet, mint egy hasonló méretű ország. Az alacsony vagy 0%-os adókulcsokban rejlik a titok vagy abban, hogy egyes jogszabályokat némi késéssel vesznek át, például a tényleges tulajdonosokra vonatkozó szigorú elvárások, vagy az automatikus ada, autó, adó adatcsere. Talán a múltban ez lehetett az oka annak, hogy sok cég önökhöz menekült. A másik kérdésem a transferározásra vonatkozik. Egyetértenek azzal, hogyha zéró adókulcsot alkalmaznak, akkor ez a rendszer egy nemzetközi cég eh, számára ösztönzőként hat, hogy önöknél telepedjen le, és így próbáljon, próbálja elkerülni az adófizetést máshol. Egész egyszerűen más országból, ahol valóban az gazdasági tevékenység folyik, átteszi eh, a székhelyét valamelyik önök közül valamelyik joghatóságba, és a roppant alacsony adókulcs miatt mégiscsak elkerülik az adófizetést abban az országban, ahol, a hozzáadott, ahol az értéket létrehozták. Készen állnak arra, hogy ezzel a jelenséggel szembenézzenek, és az ilyen gyakorlatok a szemben fellépjenek, amelyek nyilvánvalóan a tisztességtelen adó eljáráshoz tartoznak? Köszönöm, Rozáti kolléga, ki kezdi? Ah, Tipping. Tipping úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, tisztelt képviselő, a konkrét kérdéseket. Gyorsan válaszolok rájuk. Ami a késői, ugye arról beszélt, hogy egyes jogszabályokat később fogadott volna el. Gibraltár nem késett el semmilyen EU jogszabály vagy irányelv átültetésével, időben tettük ezt meg mindig, például a Beneficial Ownership központi nyilvántartását, amelyet ez év június, június 26-án kell majd elfogadni, addigra is fogadjuk a negyedik irányelv alapján. A transferárazás tekintetében én korábban ö, ö, a, a versenyszférában dolgoztam, befektetési banknál, és a transferárazás szerintem egy nagyon lejárt modell. A 80-as, 90-es években volt ez divat, úgymond, és nagyon kevéssé szofisztikált eszköz. A legtöbb ország nagyon jelentős intézkedéseket tett annak érdekében, hogy az ilyen sima transferárazás gyakorlatát megelőzze, vagy, vagy, vagy kiiktassa. És persze vannak EU intézkedések, a kettős nem adóztatás, illetve az adóalap e- erózió profit shifting ellen, amelyek, amelyekre gondoskodnak az Európai Uniós jogszabályok. Köszönöm. Ki akarja kiegészíteni? Walker úr, parancsoljon. Köszönöm. Én is egy pár szót mondanék, és aztán majd kollégám Rob követ, mielőtt Jersey hozzászólna. A tényleges tulajdonos si szabályok kapcsán Guernsey a tényleges tulajdonosokra vonatkozó szabályok terén világszinten is vezetőnek tartja magát. PMLCT szabályok ügyében 2000-ben vezettünk be nagyon szigorú szabályokat, a világon talán elsőként és az elsők között voltunk nagyon hasonló, szigorú szabályozói keret bevezetésében Győzővel kapcsolatban pár perccel ezelőtt hallhattuk ugyanezt, aztán nagyon szigorú felügyeleti szabályokat is bevezettünk, illetve a tessegi jogba olyan előfeltételeket írtunk elő, amelyek a tényleges tulajdonosok tekintetében valóban előremutatók voltak. Ahogy persze alakulnak, fejlődnek, változnak a dolgok, ezekhez folyamatosan próbálunk igazodni. Postaláda cégek guernsey nem üzemelnek, ahogy azt már világosan elmondtam, van egy cégnyilvántartásunk, tartásunk, és ennek az ellenőre nagyon következetesen és szigorúan ellenőrzi a cég nyilvántartást, amely a szigorú felügyeleti kerettel összefügg. Adóügyben kollégának adom át a szót. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Talán egy kis statisztikát mielőtt elkezdem mert más joghatóságokra vonatkozóan már hallottunk adatokat. 62 ezeren lakják guernsey 18 ezer cég van beegyezve nálunk. Statisztikai adat tehát e, minden harmadik lakóra jut egy cég. Nyilván könnyebb és gyorsabb és olcsóbb máshol bejegyezni céget, mint nálunk. Miért jönnek mégis Guernsey-re? A 0%-os társasági adókulcs vonzó. Miért? It means that if you conduct a company in Guernsey, ha valakinek a cégét van bejegyezve, akkor nem kell egy újabb adószinttel foglalkoznia, amit nagyon könnyen kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás hiányában nem tudnának visszaszerezni. Ez azt jelenti, hogy sokakat a 0% vonz ide? És adót akarnak elkerülni? Persze. De. Akkor folytatnám a következő gondolatommal. A Guernsey azért vonzó, mert később alkalmazzuk a nemzetközi normákat? Ez nem így van. Guernsey's Jersey. Nos, az első ö, ilyen ad, adócsere megállapodást 2002-ben Amerikával kötöttük, adóadatok cserére vonatkozó megállapodást, amikor még ilyenek nem is nagyon léteztek. Azóta már 60 ilyen működik. Ezzel párhuzamosan a lehető leghamarabb részt vettünk abban a multilaterális egyezményben, amely lehetővé tette számunkra, hogy a közös beszámolási normák eh, elfogadói között az első között legyünk, illetve az adó alaperózió és profit shifting megállapodás, tehát BEPS ügyben is az első között voltunk az eh, cégekre lebontott beszámolók tekintetében. Um... All of that history. Ez tehát jól mutatja, az eddig eredményeink jól mutatják, hogy a nemzetközi normák alkalmazásában nem, hogy lemaradásban lennénk, hanem épp az ellenkező, ez igaz. Paul, üde. Az utolsó szó, Paul úr, tessék. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Csak megerősítenem azokat a gondolatokat, amelyeket kollégáim elmondtak hogy miért kerülnek Gerzőbe vállalatok. Nos, azért, mert nagyon sok képe folyik ez, Görziben politikai stabilitás uralkodik, pénzügyi államháztartási biztonság van a második világháború a 80 éve érvényesítő stabilitás, szakmai hozzáértés van, és rugalmas jogszabály vállalati törvények. Ha csak a 0%-os adókulcs lenne vonzó, hát nagyon sok más 0%-os kulcsú joghatóságban, ahol nem olyan szigorúak a szabályok a alapításra. Tehát százezeres lakossághoz a 30 ezer vállalatbejegyzés nem olyan óriási. Nálunk nincsenek shell vállalatok, vagy, vagy, vagy postafiók vállalatok, minden vállalat valóságosan jelen van. A legtöbb vállalat befektetési holding vállalat, és a befektetések menedzselés és a döntések Jerseyben születnek. A tényleges gazdasági tevékenység próbája az lesz, hogy a Code Group vizsgálódik majd nálunk, a nem együttműködő joghatóságokra vonatkozó vizsgálat során a tényleges gazdasági tevékenységek kifejtésének vizsgálata is folyik majd. Ez 2011-ben is a vizsgálat tárgya volt, akkor kiegészítő volt, és reméljük, bízunk benne, hogy most is az lesz a vizsgálat eredménye. A transferárazás tekintetében nagyon kevés ilyen folyik nálunk teljes mértékben egyetértünk az országról, országra való jelentések tartalmával, és követjük az OECD modelljét e tekintetben, és folyamatosan információt adunk annak érdekében, hogyha történne transferárazás jelensége, akkor és akkor ezt meg is tudjuk, ezt észlelni tudjuk, és fel tudjunk lépni megfelelő módon. Köszönöm. Csodálkoztam hogy az egészséges tengeri éghajlat előnyeit senki nem említette, hogyha a kontinentális Európából látjuk ezeket a mély nyomású területeket, ezeknek a kihatásait, akkor ez egyfajta éghajlati csoda. Itt ö, a vizsgálódásaink végére értünk. Van még egy kiegészítő kérdés, egy perces idő tartamban a Nagomes részéről, csak egy, és aztán lezárjuk. Um... Ciping úrhoz fordulnék egy kérdéssel. A múlt héten egy civil szervezetcsoport, a Transparency International vezetésével itt ebben a parlamentben egy térképet mutatott be Üzbekisztánnal kapcsolatban. Az üzbekisztáni Telekoms két gibraltári cég, Swiston az egyik, Takilant a másik, Uh, the daughter of the late president of Uzbekistan. Az üzbék elnök, uh, uh, volt üzbék elnök a lányának nagyon jelentős pénzeket fizettek ki. Hajlandóak válaszolni olyan kérdésekre, amelyek ezzel kapcsolatosak? Oké, okay, bitteschön, Herr Tipping. Tessék, Tipping úr. I'd mention two things with regards to that. Két dolgot említenék, igen. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy, hogy kérdést, konkrét ügyekben kérdéseket küldenek, konkrét ügyeket most nem kommentálnék, de e, erre vonatkozóan nagyon szívesen válaszolunk írásban. Mindemellett biztos vagyok abban, hogyha van ilyen konkrét eset, akkor már kértek volna a pénzügyi hír, hír, hírszerző csoporton, vagy Legmond csoporton keresztül, és ez kölcsönös jogsegély alapján az Európai Unió, vagy nemzetközi más szervezetek révén. Ez már megindult volna a vizsgálat. Köszönöm szépen a két mind, mind a részvevőknek, az uraknak. Egy pici kiegészítő kérdés, egy percben megadok. Utolsó. Elnök úr, ez nem egy kérdés, és polemizálni sem szeretnék. Van egy dolog, amiről elfelejtkeztem korábban. Nem szeretnék itt most azon vitába bocsájtkozni, amely Spanyolországot, Baszkföldöt, Katalonuját érinti, de mindig kész vagyok a kollégákkal beszélni. Ugye itt beszélünk az Európai Uniós intézményekről, még aki ezeket megveti, az is használhatja ezt a fórumot propaganda terjesztésére. Ez itt más kérdés, ugye a menekültügyi kérdés és mások is szerepet játszanak Köszönetet mondok mindenkinek, az előadóknak, először is azért, hogy jelen voltak itt, másodszorban azért, mert kompetens válaszokat adtak, harmadsorban pedig az optimista felütéshez, és negyedsorban az írásbeli válaszaikért, ötödsorban pedig azon készségükért, hogy kiegészítőleg még adatokat bocsájtanak majd rendelkezésünkre. Tipping úr talán a kockázati tanulmányt illetően Power úr az infoszról, amit megígért nekünk, és végezetül Volker úr nyitó mondatában azt mondta, hogy örül a jövőnek, de a jövőt csak akkor alakíthatjuk, hogyha rendesen elemezzük a múltat, és annak hibáit megszüntetjük, ez a hibánk, ez a feladatunk, Köszönjük, köszönjük a tolmácsoknak is, és a következő ülésünkre május 30-án kerül sor 15 órakor Jean-Claude Juncker elnök részvételével. Köszönöm, ezzel az ülést berekeztem. So, I'm sending you uh, comments on the list. Yeah, but, but one, one person is not possible.